Article 51. The point here is the discussion on justice programme for 2014 to 2020. We are to hear the presentation by Mrs. Paraskevi Michu. Paraskevi Michu asszony prezentációját fogjuk meghallgatni a Polgári Jogi Érvényesülés Igazgatóságának igazgatónőjét. Üdvözölhetjük tehát körünkben. majd eszmecserét folytatunk az igazságszolgáltatási programról, méghozzá a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret kapcsolatban az Európai Igazságszolgáltatási Térség létrehozására vonatkozó program 2014-2020 között egy három korábbi programra épül. Az első a polgári jogi program, a másik a büntetőjogi program, a harmadik pedig a drogprevenció és felvilágosítás programa. És a cél az, hogy ezt a három programot összeolvasszuk, méghozzá úgy, hogy egy megfelelő következetes, egységes költségvetési tétellel ellátott finanszírozást biztosítsunk, így a források allokációja megfelelőbben történhet meg, és ez vonatkozik az igazságügyben dolgozók képzésére is. Mind a Liben szakbizottság, mind a Júri szakbizottság az Európai Parlamentben ugye együtt működnek az 51-es cikk értelmében, és mindkét szakbizottság meghallgatja a bizottság előadását, majd ezt követően. Az előadók Philip Kleis úr, illetve a Júri Szakbizottság nevében Luigi Berlinger kap szót, és most először is Luigi Berlinger, mint a Júri szakbizottság alelnökét kérném meg, aki társelnöke ugye a jelenlegi ülésünknek, hogy ő szólalja meg Pereskevi Misó asszony előadása meg előzően. Nem szeretném túlságosan igénybe venni az idejüket, néhány szót szólnék később majd előadóként, és csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy milyen jelentőséggel bír az igazságszolgáltatási program tekintetében az, hogy közös ülést tartunk itt a LIBE és a Júri Szabszoltság együttesen itt nem első alkalommal, korábban is együtt működtünk az igazságügy tekintetében, ugye mindkét szakbizottság illetékes polgári és büntetőjogi ügyekben is. Ez az oka annak, hogy most is együttesen tartjuk meg ezt az ülést. és a közös parlamenti szándékot tudjuk így kifejezésre juttatni az igazságszolgáltatási program tekintetében, amelyet ugye a bizottság most fog bemutatni nekünk és akkor a közös munkánkat még ennél is jobban tudjuk majd folytatni. Köszönjük szépen, köszönjük Berlinger úr. Most pedig készen állunk arra, hogy meghallgassuk a polgárjogi jogérvésülés igazgatóság igazgatónőjének, Pareskevi Misu asszonynak az előadását. Majd Szoszkov Lind úr, aki a Dán elnökséget képvisel, kap majd szót. De először is Misu asszonyé a szó, amennyiben itt van a teremben. Igen, akkor kérem szépen ragadja magához a szót. Igen, időben megérkeztem. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást és az alkalmat, hogy bemutatassuk a programjainkat. November 15-én a bizottság elfogadta az igazságszolgáltatási programra vonatkozó javaslatot, amely 2014-2020 közötti időszakra vonatkozik. A másik ilyen programunk a jogok és polgárság programja, ezt azonban később fogom bemutatni. Azért említem ezt, mert mindkét program tulajdonképpen tükrözi egymást sok-sok szempontból is, és a jövő szempontjából az érintettek számára nagyon-nagyon fontos az, hogy mindkét program hasonló struktúrával és hasonló rendelkezésekkel bír. Mindkettőnek az a célja, hogy megfelelően működjön az igazságszolgáltatás területe. Ezt már hallhattuk. Az igazságszolgáltatási program javaslata arról szól, hogy három eddig programot olvasszon össze. Ez elég szerény költségvetési forrásokkal bír, kevesebb, mint 0,1%-át öleli fel az uniós költségvetésnek, mégis hatékonyan és nagy mértékben hozzá tud járulni majd ez a program az igazságszolgáltatás hatékony működéséhez. Gazdasági válság idején ott kell a pénzt elköltetünk, ahol uniós hozzáadott értékkel és a lehető legnagyobb haszonnal bír ez. Az uniós költségvetés forrásai ugye azon programokat hivatottak finanszírozni, ahol a nemzeti tagállamok nem tudnak megfelelőképpen eljárni, vagy pedig ahol uniós szinten jobb eredményeket lehet elérni. Az igazságszolgáltatási program támogatással van. Ugye, mint mondtam, az Európai Igazságszolgáltatási Térséget hoznánk létre, és segítenénk a polgári jogi és büntetőjogi együttműködést, és az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságát is növelni tudnánk. Ez pedig azáltal érjük el, hogy finanszírozzuk a képzéseket és a kapacitás növelést az igazságügyben dolgozók körében, hogy megfelelőképpen, konzisztensen, következetesen alkalmazzák mind a polgáriak, mind amit a jog terén az uniós jogszabályokat. A parlamenti állásfoglalás is, amely ragált a a tanács és a bizottság Stockholmi programra vonatkozó közleményét követően fogadott el, eh, hangsúlyozza a képzés eh, fontosságát. Ezen kívül fontos a tagállamok közötti adatcsere is, és így a különböző informatikai rendszerek fejlesztését is támogatni tudjuk mind nemzeti szinten, mind pedig eh, sikerül így uniós szinten is interoperábilis rendszereket kidolgozni. Aztán vannak olyan internetes portálok is, mint az e-justice, az e-igazság, amelyek segíthetik azt, hogy hogy a jogsegélyről tájékoztatást nyújtsanak a polgároknak, megkönnyítsék a hozzáférősüket a jogsegélyhez, és a különböző adatbázisok, a, vagy például a szolvit adatbázis, az üzleti jegyzékek, és um, megkönnyítik a hozzáférés az igazságügyi szolgáltatásokhoz, és ezzel segítik a határon átnyúló üzletek fenntartását és vállalkozásokat és A program keretében támogatjuk a kábítószer ellenes programokat is, amelyek határon átnyúló intézkedéseket ölelnek fel. Az EUMS 83. cikke alapján állapítunk meg itt szabályozási minimumokat. Aztán fontos részét képezi a programnak a, az is, hogy az egészségügyi szempontokat figyelemmel kövessük, de itt mi nem annyira a közegészségügyi célokra, hanem a legnagyobb eredményességre a büntetőjog területén helyezzük a hangsúlyt. Habár láttuk, és az érintett felek konzultációja, és azt mutatta, hogy a jelenlegi programok igencsak hasznosak, mégis olyan visszajelzéseket, megjegyzéseket is kaptunk, amelyek a hiányokra hívták fel a figyelmet. Éppen ezért egy javaslatban próbáljuk orvosolni ezeket a hiányosságokat, gyengeségeket, különösen ami az uniós hozzáadott értéket és az igazgatást illeti. Ezen kívül tanultunk a saját gyakorlatunkból is, hogy a jelenlegi programok igazgatásából is leszűrtük a tanulságokat, és a hozzánk benyújtott elemeket is mind megvizsgáltuk. Ugye a különböző javaslatokat alaposan meg kell vizsgálni. Itt három különböző lehetőségről javaslatról beszéltünk, ezek nagyon különbözőek. A céljaink az, hogy egyszerűsítsük és hatékonyabbá tegyük, eredményesebbé tegyük ezeket a programokat. Valamennyien egyetértenek velünk valószínűleg, hogy alig, ha lehetséges ma előrejelezni, hogy 2020-ban melyek is lesznek a prioritások ezen a területen. Éppen ezért nem is akartunk szigorú előírásokat megfogalmazni, hanem valamiféle rugalmasságot is próbáltunk biztosítani. A jelenlegi helyzethez képes rugalmasan szeretnék eljárni. És a költségvetési szabályzattal is teljes összhangban lesz ez az új program, és semmiféle eltérés nem lesz majd e tekintetben. Ez azt jelenti, hogy valamennyi előirányzott forrást, finanszírozási eszközt, közbeszerzési eljárásokat alkalmazhatjuk majd a jövőben. Még akkor is, hogyha a javaslatban az operatív lépések nem kerülnek megemlítésre, ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem fogjuk a különböző hálózatokat vagy a civil szervezeteket támogatni a jövőben is. Hasonlóan nem szeretnénk a kedvezményezetek körét sem korlátozni. A civil szervezetek és a tagállami hatóságok minden szinten továbbra is igénybe vehetik az uniós forrásokat. Ezen kívül annak érdekében, hogy semmilyen kedvezményezeti kört ne részesítsünk előnyben, ezért nem neveztünk meg, nem nevesítettünk meg egyetlen egy szervezetet vagy intézményt sem, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan intézmények, amelyek nagyon fontos szerepet játszhatnak az uniós jog végrehajtásában, és ezeket kizárnánk aztán a támogatásokba. Szeretnénk a kedvezményezettek életét is megkönnyíteni, ugyanazokat a szabályokat kell majd a jövőben is betartaniuk, amikor az igazságügy területén támogatásért, eh, támogatásért jelentkeznek, bármelyik programról is legyen szó, ugyanazt az eljárást kell majd követni. És a bizottság gyümölcsöző együttműködést eh, vár az Európai Parlamenttől is, és szeretnénk, ami 2012-ben elfogadásra kerülnének ezek a javaslatok. A tanácssal már is megkezdtük az eszmecserét, most pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és természetesen nagyon szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Köszönjük szépen, Mésó asszony, ezt az előadást most pedig a Dán elnökség nevében a tanács részéről Szolszkov Lind úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. úr, a Libe szakbizottság tagjait is üdvözlöm. A tanács, amely csak most kezdődtek meg a tárgyalások, és az eszmecsék ezekre a javaslatokra vonatkozóan egy munkacsoportot is létrehoztunk, hogy megvitassa ezeket az új javaslatokat az igazságszolgáltatás területén, és ezt a javaslatot is ez a munkacsoport fogja meg vitatni. Nyilvánvalóan nagyon fontos az időtényező, hiszen a jelenlegi programok 2013 végén lejárnak, és az új támogatási programokat időben fel kell tudnunk állítani. Éppen ezért a Dán elnökség a tanácson belül prioritásként kezeli ezt a javaslatot, és a munkacsoport munkája azt mutatja, hogy a többi tagállam is osztozik ebben, és szeretnének ők is gyorsan, minél hamarabb eredményeket elérni. Ami az eddig eszmecseréket illeti, minden tagállam tulajdonképpen ö, nagy vonalakban támogatja a bizottság racionalizációs és egyszerűsítési szándékait az igazságügyi támogatások tekintetében. A bizottság javaslatát tehát nagy mértékben támogatják a tagállamok, ami a célokat, a résztvevőket és a fellépéseket, konkrét fellépéseket illeti. Ugyanakkor további eszmecserékre van még szükség, és várjuk, hogy az Európai Parlamenttel is a lényegi elemeket megvitasson. Éppen ezért várom az Európai Parlament véleményét e tekintetben, és köszönöm szépen a figyelmüket. Akkor meg is nyissuk talán az eszmecserét, kérdezi az elnök. Talán először az előadó kaphatná meg a szót. Nem szeretné megkapni a szót, akkor elsőként, ha Philip Claysnek nincs ellenvetése, akkor Bellinger úr kapja meg a szót. Szeretné ön, mint társelnök Bellinger úr megkapni a szót, és aztán Klész úr másodikként. Igen, akkor így járunk el. Először is szeretnék egy észrevétellel élni ezzel a több éves programmal kapcsolatban. Meggyőződésem az, hogy, hogy a legfontosabb probléma az igazságszolgáltatási politika terén az Európai Unióban abból áll, hogy egyelőre még nem alakult ki egyensúly, egyelőre még nem sikerült igazán hatékonyá tennünk a törvényalkotást, illetve a bíróságok munkája sem eléggé hatékony. Úgy tűnik, hogy egyrészt rengeteg jogszabály született uniós szinten, ugyanakkor másrészt ezek érvényre juttatása még nem történt meg elég eredményes módon, elég hatékonyan. Itt tulajdonképpen nagyon nagyok voltak az elvárások, az igények, ezek azonban még nem valósultak meg. A polgárok egyelőre nem látják még az eredményeket. Itt egy óriási kiegyensúlyozatlanságról beszéltünk. Tehát valóban a jog érvényesítés az, ami még egyelőre nem valósult meg teljes körűen. Rengeteg jogszabály vár még arra, hogy valóban érvényesüljön is, és érvényt szerezzenek a tagállamok ezeknek a jogszabályoknak. A stokholmi program is ugye ezt szerette volna orvosolni, és a Lisszaboni szerződés következtében szintén még inkább előtérbe kerül az, hogy uniós szinten és tagállami szinten is erőteljesebben érvényt szerezzünk az uniós jognak. Tehát mindig ebbe a kérdésbe botlunk, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, javítani a jog érvényesítést. És itt a bíróságokról beszélünk, az ügyészekről, az államügyészekről, az ügyvédekről, akiknek a uniós polgárok mindennapjaiban kellene, hogy érvényesítsék az uniós jogszabályokat. Habár a bizottság többéves programjában is megjelenik ez a vetülete a kérdésnek, mégis jó lenne, ha ezt még jobban kihangsúlyoznánk. Hiszen először is meg kell teremtenünk a lehetőségeit annak, hogy, hogy a valós céljainkat el tudjuk érni, az az, hogy az európai polgárok értesüljenek a jogaikról, amelyeket az uniós igazságügyi rendszer megteremtett. Szóval nagyon sok uniós polgár nem is tud arról, hogy milyen jogokkal rendelkezik. És a bíróságok és az igazságszolgáltatásban résztvevők eh, a jövőben szorosabban együtt kell, hogy működjenek az európai jogalkotással, és többet kell tenniük az uniós jog érvényesítéséért. Az Európai Bizottság a jelentésében indikátorokról is beszél, például a igazságügy együttműködés területén, ugye az európai igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságát is fel akarják mérni, hiszen rengeteg határon átnyúló bűnesetről is tudunk, de egyelőre még túlságosan homályosan fogalmaz a bizottság, hogy hogyan is kívánják itt a hatékonyságot felmérni, és egyelőre az sem világos, hogy a határon átnyúló együttműködés miért olyan ritkaság, pedig nagyon sok esetben igenis indokolt lenne a határon átnyúló igazságügyi együttműködés. és hogyan lehetne javítani a hozzáférést a jogi szolgáltatásokhoz. Hiszen az uniós polgároknak is fel kell ismerniük, hogy van egyáltalán olyan, mint uniós jog. Először is meg kell ismernie ezt, és azután hozzáférést is kell biztosítani számára ehhez a joghoz, és amikor már tudatosan élni kívánnak a polgárok ezekkel az uniós jogokkal, akkor nyilvánvalóan ezen jogok érvényesítése is minőségileg jobban fog majd sikerülni. De hát az is nyilvánvaló a bizottság előadásából, hogy egyelőre még a pénzügyi források is nagyon gyérek, itt nagyon-nagyon szerény az előirányzat, ugye egy százaléknál kevesebb ről volt ugye itt szó, hát ez is sokat mondó, ez a rendkívül alacsony arány. A stokholmi program úgy tűnik hogy egyáltalán nem élvez prioritást, és ezzel ellen is fel kellene lépnünk. Méghozzá nagyon gyorsan és energikusan kellene ezzel ellen fellépnünk. Ez a program összességében is nagyon-nagyon homályos. Az előadó asszony ugye elmondta, hogy hogy miről van szó, de ő is csak általánosságokról beszélt. Nyilvánvalóan itt nincs arra idős mód, hogy, részletekbe belemenjünk, de mégis feltűnt nekem, hogy ez a homályosság áthatja az egész programot, és hát ez egyáltalán nem válik a program hasznára. Itt a célkitűzések is elég általánosak, ez még érthető, de hogy a konkrét intézkedések, a fellépések eh, tudatosan, szintén homályosan vannak megfogalmazva, hát ezt nagyon veszélyesé válhat, mert így nem biztos, hogy ez a program életképes lesz a jövőben is. Aztán az igazságügyi képzés. Hát ez önmagában is egy, egy érdekes megfogalmazás, de hát gyakorlati szempontból lehet, hogy ez jó, hogy így fogalmaznak. Majd a jogi szakbizottságban, illetve a libel szakbizottságban is nyilvánvalóan meg fogjuk ezt részletesebben is tárgyalni van már egy kísérleti projekt is, amit el szeretnénk indítani, már egy kicsit előrébb léptünk, vannak már felépési tervek a stokholmi programból kiindulva, de minden esetre az igazságügyi képzés egy jó kiinduló pontot képez, de nem elegendő ez. Amit ezzel kapcsolatban bizottság a közleményében elmondott, illetve a korábbi közleményében is, amit elénk tárt, hát ez sajnos nem elég konkrét számunkra. Ezt mind-mind konkrétabbá, specifikusabbá kell tennünk, ha komolyan gondoljuk azt, hogy az igazságügy együttműködés, az igazságügy képzést meg szeretnénk erősíteni. Az igazságügyi együttműködés mind polgári jog, mind pedig a büntetőjog terén szinte nagyon fontos pillére ennek a programnak, és itt is még több részletre, konkrétumra lenne szükség. Igen, van itt egy mennyiségi kvantitatív elemzés, ez, ez így persze nagyon jó, de hát az európai bíráknak többet és jobban együtt kell, hogy működjenek. nagyon sok határon átnyúló eset merül föl, itt valóban együtt kellene nekik működniük. A bíráknak szükségük lenne arra, hogy kicseréljék tapasztalataikat, hogy tanulhassanak egymás tapasztalataival, és együtt kell működniük nagyon sok esetben. Aztán a program beszél a monitoringról is. Ugye a 7 éves perióduson belül négy év után egy felülvizsgálatra kerülne sor, de úgy gondolom, hogy ez nem elégséges, gyakoribb felülvizsgálatra lenne szükség. Majd pedig engedjenek meg egy utolsó megjegyzést is. A bizottság ugye azt javasolja, hogy egyetlen egy programot hozzunk létre a korábbi programokból, tehát a polgári jogi, a büntetőjogi és a drogprevenciós programból létrehoznának egy egységes programot, és hát az illetékes biztos asszony is arra beszélt, hogy itt egy egységes, egy darab programot szeretnének létrehozni, amely integrálja az eddigi programokat. És hát uh, itt a fogadtatás nem volt annyira pozitív. Itt az igazságügyi, az igazságszolgáltatási kultúra és kérdésessé válik az, hogy most ennyire különböző területeket egyetlen egy programba integráljuk, ez lehet, hogy most helyén valónak tűnik, lehet, hogy első pillanatra ez nagyon jónak tűnik gyakorlati és finanszírozási szempontból, de hát azért ezt meg is kell indokolni. Hiszen itt a hatékony ellenőrzés nem tud megvalósulni az Európai Parlament általi hatékony ellenőrzést, ezzel kiiktatjuk, hiszen az egyes alprogramok külön ellenőrzése ezentúl nehézkessé fog válni. És így, így az átláthatóság is sérülni fog. Itt nagyon egyszerű lesz majd a programon belül különböző altételeket megállapítani, a forrásokat ide-oda tologatni, és ez nem lesz átlátható. Ezt szerettem volna elmondani. Ez már a kulturális programok tekintetében is felmerült, de ez igazságú területen is ugyanezek a megjegyzéseim. Köszönöm. heel kort en Ik zou eerst vooral mevrouw Michou uh, willen bedanken. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok eh, röviden hozzászólni. Köszönöm szépen eh, Misu asszonynak a program bemutatás. Szeretném megköszönni a Dán elnökségnek is a megjegyzéseket. Az igazságszolgáltatási program alapja szerintem jó. Alapvetően próbálunk összefoglalni számos múltbéli programot és kezdeményezést. Ezeket egybefoglaljuk, összehangoljuk, és egy kalap alá vesszük, és így azok sokkal hatékonyabban tudnak majd működni. Most lehetőségünk van kérdéseket feltenni, és én most meg is ragadom ezt a lehetőséget. Az egyik problémánk az, hogy a jelenlegi jogi rendszerben van egy bizonyos egyensúlytalanság földrajzi értelemben nézve. A programokat alapvetően nem kellően osztják el Európában eh, földrajzi alapon. A bizottságnak gondoskodnia kell a megfelelő földrajzi egyensúlyról az egyes egyéni programok esetében. Miért van mégis ilyen problémánk ezzel az egyenlőtlen eloszlással? Úgy gondolom, hogy számos bürokráciai szakasz van, sok munkára van is szükség. Azt gondolom, hogy a pályázati rendszereket egyszerűsíteni kellene, és kulcsfontosságú kritériumokat kellene meghatározni. Ezeket azután az Unió és a jelentkezők is követnék. Biztos vagyok benne, hogy tudjuk még javítani a programokat és ahogy már említettem, a földrajzi elosztás komoly problémát jelent. Berlinger úr megemlítette egy másik problémát is. A javaslatban sok a homályos megfogalmazás. Mit értünk például európai hozzáadott érték alatt? Rendben, erre szükségünk van. gondoskodunk kell róla, hogy ha az alapokból bármilyen kifizetést teljesítünk, akkor a programok cél kitűzésével összhangban kell lenni, de ezek mind nagyon megfoghatatlan fogalmak. A jelentés, amit 2018-ban fognak készíteni, ez a köztes jelentés, azt gondolom, hogy ez egy kicsit késő, addigra már a 7 éves programot fogják előkészíteni. Nem értem, hogy ezt a köztes jelentést miért ilyen későn fogják elkészíteni. Talán készíteni kellene egy listát a kedvezményezettekről, ezt nyilvánosságra hozni. Alapvetően tehát mindenki, aki ebben a rendszerben pénzt kapott, azt listázni kellene. Ezek nincsenek benne az önök terveiben. Miért nem készítenek listát a kedvezményezettekről? Tudom, hogy ez nagyrészt az Európai Parlament többségétől függ, de ezek számomra fontosak lennének. Köszönjük, most vitát fogunk folytatni. Nagyon sokan kérték már a szót, mert Van de Kamp úré lesz a szó elsőként. Köszönöm szépen. Kressz úrral összhangban én is azt kérdezném, először is elnézést, hogy későn érkeztem. 40 diák látogatott meg engem, ahogy önök is tudják, a diákokat nem szabad elhanyagolni. A néppárt támogatja a megközelítés általános irányvonalait, úgy, ahogy azt a bizottság bemutatta. Ugyanakkor közösen kell előre haladni, egyszerűsíteni kell a programokat, ez nagyon jó, de ez nem azt jelenti, hogy a prioritások listáját ne, ne lehetne elkészíteni. Szerintem az unió egyik problémája éppen az, hogy hogyan osztjuk el a forrásokat. Ezt kellene egy kicsit megváltoztatni ahhoz, hogy a stokholmi programot és a drogprevenciós programot meg lehessen valósítani. De ki is kell választanunk a legjobb programokat. És szerintem jó lenne, ha egy kicsit szigorúbbak lennénk, és merészebben döntenénk ugyanis az nem jó, hogyha mindenkinek adunk egy kicsit. Aztán a megvalósítás hatékonyságát illetően. Valóban elérjük a céljainkat? Mennyire vagyunk hatékonyak? nem tudom, vannak-e pontosabb számításai, de szívesen látnám ezeket, különösen a felelősségi körök megosztását illetően. Aztán egy eset egy ír bíróval kapcsolatban. Én nem igazán ismerem az európai jogot, az európai tisztviselőket illetően, de szerintem jó lenne ezeket a tisztviselőket képezni az európai jogban. Szeretném, hogyha a bizottság, illetve a tanács elnöksége megismertetni velünk a prioritásait. Köszönöm szépen. Köszönjük. Konc asszony Gönc asszony szó. Köszönöm szépen. Én az SND pártból jöttem, és én leszek a társ előadója ennek a programnak mi az úgynevezett B opciót támogatnánk, amiben csak két program van, nem pedig hat. De ahogy említettem, sokkal több konkrétumra van szükség. Ugyanis egyik oldalról a két program azt jelenti, hogy hatékonyabbak lehetünk, egyszerűsödik az eljárás, de itt az átláthatóság lesz a kérdés. Hogyan osztjuk meg a forrásokat az egyes célkitűzések között, hogyan fogják ezeket évről évre meghatározni a munkaprogramokban, melyek lesznek a prioritások, mennyire vonják be az Európai Parlamentet az éves munkaprogram és a forráselosztás meghatározásába. Egyrészt tehát egyetértek azokkal, aki ezeket az aspektusokat és nagyon konkrét mutatókra van szükség. Tudom, hogy ezek csak célok, és nem olyan könnyű a hatásukat mérni. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartom, hogy lássuk, és hogy a polgároknak is megmutassuk, hogy ezek a források, amelyek talán nem olyan nagy összegek, de mégis fontos, hogy jól hasznosuljanak, olyan módon, hogy ez valóban hatékony lehessen. Tehát azt gondolom, ezeken dolgoznunk kell, tehát az átláthatóságon, azon, hogy hogyan határozzunk meg az éves munkaprogramot, hogyan osztjuk meg a forrásokat az egyes célok között, a földrajzi eloszlás, a földrajzi lefedés és egyensúly, és a mutatók. Sokkal konkrétabban kell dolgoznunk minden, minden felsorolt területen, és ezt is fogjuk tenni. Köszönjük, Rízbek asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is örömmel fogadtam a létező programok racionalizás, racionalizálására irányuló tervet. És így elkerülhetjük a felesleges redundanciákat és a programok lezárása által a múltban okozott problémákat. És az Európai Unió költségvetése, hogyha szerény is, akkor is a legfontosabb dolgokra kell koncentrálnunk. Ugyanakkor, amit az Európai Unió valódi prioritásainak tart, az nekem egy kicsit langyosnak tűnik. Az első feladatunk természetesen az, hogy meghatározzuk az irányokat, kitaláljuk, hogy melyek lesznek a prioritásaink, és meghatározzuk, hogy hol fogunk projekteket finanszírozni. Ezek olyan területek kell, hogy legyenek, amelyeket valamennyien fontosnak tartunk. Természetesen ütemtervre is szükség van, amit a bizottság és a tanács is elismer, és el kell kerülnünk a légüres tereket a finanszírozásban. Még erre az évre is el kell készítenünk a terveinket. Itt természetesen a módszereket is jobban meg kell határozni. Ahogy többen is mondták, ez a terv még egy kisé homályos. Ahogy az előadó is mondta, ez tágteret hagy a képzeletünknek, és még sokat kell ezen dolgoznunk. Javasolnám, hogy irányvonalakat határozzunk meg, ami, amikben egyet tudunk érteni. És egyes kollégákhoz csatlakozva azt tudom mondani, hogy nagyon fontos a tisztviselők és az igazságszolgáltatásban dolgozók jogi képzése. Nagyon sok lenne a tennivaló a képzésben, és nem tudunk európai jogi térséget létrehozni, hogyha nem képezzük ki ennek a szereplőit és irányítóit. Tehát ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy az európai igazságszolgáltatási térség megvalósulhasson. A portálokon kívül mindent meg kell tenni, hogy valóban láthatóvá váljunk a polgárok számára. Újító megoldásokra van szükség, azaz használnunk kell mindent, ami csak a rendelkezésünkre áll a digitális világban ahhoz, hogy növeljük a láthatóságot és a hozzáférést. Ezzel párhuzamosan pedig egyszerűsítenünk is kell a polgárok hozzáférését ezekhez az információkhoz. Ami a módszereket illeti, természetesen használni kell mutatókat, értékelő jelentéseket kell készíteni. És itt is előre kell mozdítani. De hogyha visszatekintünk, akkor láthatjuk, hogy a három előző program megvalósításának értékelésekor keresem a megfelelő szót, hogy ne legyek túlságosan pejoratív, hát hiányosságot tártunk fel ezekben. Voltak olyan projektek, amelyekre egyes tagállamok nem tudtak finanszírozást szerezni, noha megpróbálták. Más országok pedig nem tudnak megvalósítani fontos fejlesztéseket. Tehát itt is még sokat kell dolgozni. Az harmonizálásra, a, az egyszerűsítésre, a láthatóbbá tételre vonatkozó erőfeszítéseink ráadásul korlátozott költségvetésből nem lesznek egyszerűek. Különösen a liberálisok és demokraták részéről sok munkára lesz itt még szükség. Köszönjük, Bronx úr! Köszönöm. A közös igazságszolgáltatási térség egy jó ötlet, ahol az igazságszolgáltatás uralkodik. De ez természetesen nem azt jelenti, hogy a jogrendszerek vagy a törvények harmonizálására is szükség lenne. Ez minden országban más és más, és más csatornákon keresztül is érvényesül. A harmonizáció viszont nem elég elégséges feltétel, ez nem garantálja az igazságszolgáltatás harmonizációját. Vannak olyan országok az Európai Unióban, amelyek bebörtönöznek embereket a politikai nézetei kifejezéséért, vagy a békés eszközökkel munkálkodó politikai pártokat betiltják, vagy előírnak, vagy megtiltanak bizonyos véleményeket. Példa... Például azzal kapcsolatban, hogy mi történt 1915-ben. A történelem maradjon a történelemé. Aki ezt megpróbálja megmásítani, az egy totalitárius hatalomra tör. 27 és hamarosan 28 különböző országról van itt szó, és gondoskodnunk kell arról, hogy az igazságszolgáltatás mindenhol megfelelően megvalósuljon. A kiegészítő jogi eszközök, például az európai elfogató parancs, nem mindig működtek megfelelően. Ezek lehetővé tették, hogy polgárokat kiadjanak és bebörtönözzenek, még azelőtt, hogy a kiadó ország meg tudná ítélni a, az eset jellegét és súlyosságát. vannak, akiket az európai hatáskör lépésről lépésre való növelése, nem az igazságszolgáltatás megvalósulása motivál. A magas kiadások sem garantálják ennek a megvalósulását, ahogy ez mindig is így volt. Megadom a szót ismét a bizottságnak. Misó asszony szeretne reagálni az elhangzott megjegyzésekre, még mielőtt visszaadnánk a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos számunkra bemutatni, hogy mi mit hogyan gondoltunk, amikor ezt a javaslatot benyújtottuk, és meghallgatni az önök véleményét. Vannak megjegyzések, amelyeket teljes mértékben egyetértek, vagy megkérem önöket, hogy még dolgozzák egy kicsit át a véleményüket a következő hónapokban. Még ha a költségvetésünk nem is olyan magas, a projekt azért fontos. Tehát ha azt a benyomást tettem, lehet, hogy a tolmácsolással volt valami probléma, de még ha azt gondoljuk, hogy ez nem is sok pénz, mindenképpen nagyobb ez az összeg, mint amennyi ma rendelkezésünkre áll. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a költségvetést a lehető legjobb hatásfokkal jó, jól használjuk fel, és ennek segítségével elérjük a céljainkat. Számos megjegyzésem lenne még a programokkal kapcsolatban. Ne feledjék, és igyekszünk mi sem elfelejteni a bizottságnál, hogy lesznek éves programok. Ezekben a munkaprogramokban minden egyes cselekvést részletesen le fognak írni. Most még csak egy nagy keretünk van célokkal és módszerekkel. Tehát szerepelnek ebben az értékelés módszerei is. Hallottam néhány képviselőtől azt, hogy értékelést és felügyeletet szeretnének. Ezeket a következő hónapokban meg is fogjuk vitatni szeretném elmondani azt is, hogy beszéltünk ugye itt a földrajzi eloszlásról. Mondhatjuk azt is, hogy meg kell próbálnunk a polgárokat és a, a tagállamokat a lehető leginkább felvilágosítani, de nem kötelezhetünk senkit arra, hogy pályázzon. Talán ki kellene terjeszteni a fellépésünket, és minden intézménynyel közösen kidolgozni azt, hogy hogyan lehet növelni a polgárok tudatosságát Európa szerte. Azt gondolom, hogy ezt is tervezzük tenni, és már idén elkezdjük ezt a rendelkezésünkre álló jelenlegi kerettel összefüggésben. Természetesen mindez az éves munkaprogram, a jelentések, Ezek mind az átláthatóság érdekében történnek, hogy mindenki tudja, hogy mi történik azzal a pénzzel, eh, amit, eh, ami rendelkezésünkre áll. Ezt nem a bizottság fogja elkölteni, mi csak kezeljük ezt a költségvetést. És nagyon fontos számunkra, hogy úgy kezeljük ezt a pénzt, hogy ennek segítségével elérjük a céljainkat, és jobb eredményt érjünk el, mint az előző években. Köszönöm szépen! Visszaadom a szót az előadónak eh, a záró szavakhoz Klész úr, először öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy megelégedésen nyugtázom, hogy meglehetősen széles körű konszenzus van a frakciók között az alapelvekkel, különösen a témák pontosításával kapcsolatban úgy, hogy mérhetővé tegyük az elért eredményeket, fontos még az átláthatóság, és türelmetlenül várom ennek a jelentésnek az elkészítését a bizottsággal, a tanácssal és a társ előadóval közösen. Berlinger úr, tessék! Én magam is röviden fogok most fogalmazni. Úgy tűnik, hogy van azért valami fajta megállapodás a legtöbb fontos dologban köztünk. Szeretném biztosítani az Európai Bizottságot arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Bizottsággal jól együttműködjünk, ahogy ezt mindig is szoktuk, és konkrét észrevételeinket pedig annak reményében fogjuk majd ismertetni, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az itt elhangzott aggályokra, aggályokat feloldja. Két konkrét dolgot azért mondanék, és ezeket tényleg fontosnak tartom. Először is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy összehasonlítsuk azt, amit a jogszabály mond, és ami ténylegesen a való életben történik. Tehát ténylegesen megvizsgálni azt, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák az európai jogszabályokat. Ezen túlmenően pedig, második dolog, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a polgárok hasznot tudjanak húzni a különböző európai programokból és kezdeményezésekből. Egy 7 éves programnak gyakori típushibája, hogy a végrehajtás nehézségbe ütközik. Emellett a képzésre kell nagyon odafigyelni. Az Európai Bizottság jól együttműködik a parlamenttel ebben a témában. Azt remélem, hogy a 7 éves programban még több szó esik majd a képzésről. Köszönöm, mondja az elnök, és köszönöm ezeket az itt elhangzott nyilatkozatokat, és köszönöm a Juri szakbizottság, a jogi szakbizottság tagjainak, hogy részt vettek ennek a fontos témának a vitájában. Köszönjük Berlinger úrnak, aki társelnöke volt ennek a kis ülésnek, hogy itt volt ő is. A következő év az Európai Polgárok éve lesz. Tegyünk meg minden annak érdekében, hogy ez ne csak egy szlogen legyen. Köszönöm még egyszer. What is this? yeah, the program, the program establishing rights Ah, yes, yes, yes, yes, yes. I jumped over the Point number 17. A 17-est kihagytuk. Ez a jogok és polgárság program létrehozásáról szóló programpont, napirendi pont. Gönc Kinga az előadója ennek a témának, de először megadom a szót Paraszkevi Misú asszonynak, aki a polgári jogi jogérvényesülés igazgatóságának igazgatója, és ő fog beszélni erről a több éves időszakra szóló programról, amelyhez egy költségvetés, költségvetési tétel is van rendelve, és amelynek a célja az, hogy tényleg tartalommal töltsük fel azt a, az igazságosság térsége programunkat, amely, amelyről állandóan beszélünk ezek a, ez a jogok és polgárság program három most futó programnak a jogutódja. Az első a DAFNE 3, e, a másik az alapvető jogok és uniós polgárság, és e, a foglalkoztatási és e, szolidaritási program, ami a Progress program. Tehát három programból lesz egy, ez megint az egyszerűsítés nevében történik, mert korábban problémaként azonosították a programok széttöredezettségét. Tehát, ahogy mondtam, Misó asszonynak adom meg előbb a szót, majd a Dán elnökség képviseletében Lintúr kap szót, és aztán pedig a képviselők. Misó asszony következik. Köszönöm. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem a jogok és polgárság programot. Sajnos előfordulhat, hogy amit mondok, az már olyasmi, amit az előző alkalommal mondtam. Vannak átfedések ugyanis a két program között, megpróbálom azért a duplikációt elkerülni. Eh, megint csak november 15-én indítottuk ezt a programot, akkor javasoltuk a 2014 és 2020-as időszakra vonatkozóan, ez a jogok és polgárság program. Az igazságszolgáltatásról szóló program a párja, erről beszéltünk eddig. Eh, megpróbáltuk eh, elérni, hogy szinergiák legyenek a két program között, ez a kedvezményezettek számára egyszerűsíti a programokhoz való, a programokból való profitálást. Az Európai Bizottság egy pénzügyi költségvetési sort, mintegy 420 millió eurót rendelt ehhez a programhoz, amelynek az a célja, hogy a szabadságjogok és az Európai Unió alapszabadságai megvalósulhassanak a magánemberek és a vállalkozások számára is. A program cselekvési területét eddig három program fette le. Az első ezek közül az Alapvető Jogok és Uniós Polgárság program volt, majd a DAFNE program, ez volt a második, és a harmadik pedig a Progress programnak a két ága. Tehát a három program mostani egyesítésével racionalizálni és egyszerűsíteni akartuk a finanszírozási tevékenységünket. Nem az volt a cél, hogy kevesebb vagy kisebb jelentőséget tulajdonítunk bármelyiknek a most felsorolt három program körül, közül. A program struktúrájának megváltoztatása nem azt jelenti, hogy a három alprogram finanszírozása abba maradna. Sőt, ellenkezőleg az Európai Bizottság arra törekszik, hogy ezeket a tevékenységeket életben tartsa, és javítsa őket, kiaknázva jobban a programok közt létező szinergiákat. Különösen odafigyelt az Európai Bizottság a DAFNE programról szóló európai parlamenti állásfoglalásra. Elismerjük azt, hogy az Európai Parlament komolyan veszi a DAFNE programot és annak jövőjét, végig mindig is támogatta a DAFNE programot, amióta az megszületett. Noha igaz, hogy a DAFNE név nem szerepel a program címében, az összes DAFNE alatt korábban végzett tevékenység és program megmarad. Ami az új jogok és polgárság programot illeti, az Európai Bizottság a lehető legnagyobb szinergiákat akarta kiaknázni, a gyermekvédelem, a családon belüli erőszak elleni küzdelem, ez mind benne van a jogok és polgárság programunkban. Mindaz, ami a Daphne-ban korábban szerepelt. A jogok és polgárság program ezen kívül hozzájárul majd egy olyan térség kialakításához, ahol a az alapvető jogok ténylegesen megvalósulnak, és az alapvető jogok kartájában szereplő eh, jogokat jogvédelem illeti. A jogok és polgárság program az egyenlőséget támogatja, és minden diszkrimináció ellen fellép. Továbbra is támogatni fogja azokat a tevékenységeket, amelyek a nemek közti egyenlőséget előmozdítják, és a, az erőszak áldozatait, áldozatai számára is pénzeket biztosít, a roma befogadás alprogramot is folytatjuk, a civil társadalom, illetve a nem kormányzati szervek továbbra is fontos partnerei lesznek ennek a programnak, és élvezik a program támogatását. A program emellett támogatja a gyermekek jogait, azáltal, hogy fontos kezdeményezéseknek anyagi támogatást biztosít, Például a az elveszett gyerekek forró drótjának támogatásával, illetve fellépünk a gyermekek elrablása és minden olyan eset ellen, amikor gyermekek biztonsága kerül veszélybe. Az adatvédelmi csomag megvalósítása is fontos eleme ennek a programnak, megint csak az európai polgárok jogainak védelme érdekében. Hadd említsek néhány dolgot, főleg azok számára, akik nem voltak ma délután itt végig. Megvizsgáltuk ezt a programot is alaposan, illetve a létező programokat, a korábbi programokat megvizsgáltuk alaposan, csak úgy, mint a másik programcsomag esetében. A cél az volt, hogy hatékonyabbá tegyük, áramvonalasítsuk ezeket a programokat, és rugalmassá tegyük. Rugalmassá kell tenni ezt a programot azért, mert hozzá kell igazodnunk a 2014-től 20-ig terjedő időszak kihívásaihoz. Végezetül elmondom önöknek, hogy a párbeszéd az Európai Tanácssal már korábban elkezdődött, az Európai Parlamenttel folytatott párbeszéd elé pedig nagy várakozásokkal tekintünk. Köszönöm. Lindúr következik a tanács nevében. Köszönöm, elnök úr. A LIBE szakbizottság eh, tagjait megnyugtathatom azzal, hogy nagyon röviden tudok majd beszélni, mert eh, nagy részt megegyezik a mondandóm ami, azzal, amit az előző programhoz is mondtam. Az, a tanácsnak van egy adhok munkacsoportja, amely párhuzamosan foglalkozik az igazságszolgáltatási, illetve a jogok és polgárság programmal. Ez azért van így, mert vannak átfedések a két javaslat között. Először is Megint csak szorít minket az idő, csak úgy, mint a másik programnál. Tehát megpróbáljuk prioritásként kezelni ezt a programot is. Az eddigi tárgyalások az adhok munkacsoportban azt mutatják, hogy az, a tagállamok támogatják az Európai Bizottságnak a program racionalizálására és egyszerűsítésére irányuló törekvéseit. Én is érdeklődve hallgatom majd az önök véleményét, mert minél hamarabb szeretnénk elkezdeni mi is a tanács részéről a párbeszédet az Európai Parlamenttel. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig akkor a képviselőknek adom meg a szót. Buzutil úrnal kezdenénk. Nem, bocsánat, Gönc asszony, bocsánat, Gönc asszony a raportőr. Ő kezdi. Okay, just, uh, it is very difficult to speak uh, Uh, about this. Uh, Nagyon nehéz erről a programról úgy beszélni, hogy nem beszélünk az igazságszolgáltatási programról, mert uh, tényleg vannak átfedések. Én sem akarok mélyen részletekbe bocsátkozni, átláthatóság, hatékonyság, földrajzi egyenlőség, Ugyanazt mondanám el ugyanis, amit az előző programról mondtam. Szintén fontos, hogy az Európai Parlament be legyen vonva az éves munkaprogramokban. Nyilvánvaló, hogy nem látjuk előre, hogy mik lesznek a 2020-as év prioritásai mondjuk, de nagyon fontos, hogy megfelelő módon előkészítsük ezt a munkát, hogy tényleg hasznos legyen az a támogatás, amit nyújtunk. Az Európai Bizottság képviselője említette az egyszerűsítést és a hatékonyságot megint csak konkrétumokat szeretnék látni. Az egyszerűsítés kétféleképpen fontos. Egyrészt a pénzek kezelése területén, tehát ott lehet egyszerűsíteni. Emellett az Európai Bizottságnak a szabályokat is egyszerűsítenie kellene, mert ez pedig a kedvezményezettek érdekében áll. Sajnos a kedvezményezettek isszák meg a levét a túlságosan bonyolult szabályoknak. Ami a program tartalmi részeit illeti, itt inkább most akkor először a polgárság részéről beszélnék a programnak. Ez konkrétabb, itt jobban lehet látni azt, hogy mik lesznek a prioritások. Ami az alapvető jogi részét illeti a programnak, az sokkal-sokkal kevésbé konkrét ebben a csomagban fontos, hogy foglalkozzunk az, az alapvető jogok tudatosításával. Nagyon kevés európai polgár tudja, hogy mit jelent a Lisszaboni szerződés az ő jogaik szempontjából, és milyen módon támaszkodhatnak az Európai Unió által garantált jogokra. Az Európai Parlamentnek további munkát kell végezni ezen a területen, és az alapvető jogok témáját meg kell erősíteni, idegengyűlölet ellen fellépni, diszkrimináció ellen fellépni. Mindez fontos Európában, ugyanis sok polgár van most, aki úgy érzi Európában, hogy az ő jogait nem, egy, nem ugyanúgy garantálják, mint a többségét. Itt a romákra gondolok, vagy a különböző meleg csoportokra Emellett a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv sem született meg. Itt is érdemes lenne valami fajta ösztönző intézkedéseket hozni, amelyek előkészítenék a diszkrimináció, a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv megszületését. És ha már a polgárok jogairól beszélünk, akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy az unió alap elveit is meg kell őriznünk, a mozgás szabadsága, letelepedés szabadsága, és itt is tudatosítani kell a folyamatokat, és már gyermekkorban elkezdeni ezt a tudatosítást, különben nem várhatjuk azt, hogy tudatosabbak lesznek az emberek akár hosszabb távon is konkrétabb jelzőszámokra van szükség, és konkrétabb parlamenti szerepvállalásra is. Elfogadható lehet az összeg, tehát mi nem nyúlunk az összeghez, más bizottság lehet, hogy nem így gondolkozik, de mi itt szorítkozzunk a program tartalmára. No. Köszönjük szépen Göncenszonynak, most pedig téli úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Roberta Angelila a néppárt árnyékelőadó nevében szólok itt fel, aki a mai napon Schulz elnök urat kíséri el Aténba, ahol a aténi parlament gyűlésén vesznek részt. A néppárt mindenképpen üdvözli azt a tényt, hogy ez a javaslat és egyszerűsíti a jelenlegi helyzetet azáltal, hogy több programot és kezdeményezést összevon egy ernyő program alatt. Ezt mindenképpen üdvözöljük tehát. Mivel úgy gondoljuk, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a pénz pazarlását megakadályozzuk, és a felesleges bürokráciát, administratív terheket megszüntessük, és egységesítjük a természeti eljárásokkal, és különösen üdvözöljük azt az, azokat az elemeket, amelyek számunkra mindig is fontosak voltak például a nemek közötti egyenlőség, illetve a gyermekek jogaira vonatkozó kitételek, ezek rendkívül fontosak számunkra, aztán annak felismerése, hogy a célkitűzések elérésében milyen fontos szerepet játszik a képzés és a tudatosítás, aztán a finanszírozási eljárások egyszerűsítése is üdvözlendő, de ezt össze kell kapcsolni egy eredményorientált megközelítésre. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta módszertant kellene előtérbe helyeznünk és megerősítenünk. Ezen kívül üdvözöljük azt is, hogy, hogy a fellépések között megjelent a kulcsfontosságú uniós hálózatok támogatása, olyan hálózatokat támogatnak nyilvánvalóan, amelyek munkája kapcsolódik a program célkitűzéseihez. Angelina Asszonyban szeretném azt is elmondani, hogy számos civil szervezet már is felvette vele a kapcsolatot, és javaslatokat nyújtottak be a program javítását célzó javaslatokkal éltek, és említesen méltó talán a Missing Children Europe hálózat, amely az 1166000 forró vonalat um, működteti, ahol az elveszett gyermekek lehet bejelenteni. És ez a program, ez közvetlen kedvezményezetje lehetne a kacsakotási támogatásnak ebben a programnak. Ezek lennének az első reakciók a néppárt részéről de nyilvánvalóan szeretnénk majd a megfelelő időben konkrét javaslatokat is előállni. Végström asszony, köszönöm szépen elnök úr. Az ALDE árnyék előadójaként szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, ezért a prezentációért. Ez egy valóban kiváló célkitűzés, amiről itt hallhatunk. A javaslat, mint hallhattuk, a jelenlegi támogatási programokat összeolvasztaná, tehát az alapvető jogok és uniós polgárság programot, DAFNE 3 programot, a megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség, a nemek közötti egyenlőség és a progress program összeolvasztása lenne ez tehát. Itt ugyanakkor a finanszírozás összekapcsolnák az eredményorientált megközelítéssel, és ez úgy gondoljuk, hogy kívánatos cél, amelyet jó lenne elérni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok eredményt lehetne ezzel elérni, szinergiákat lehetne teremteni, de felmerülnek aggodalmak is ezzel kapcsolatban, hiszen lehet, hogy vannak olyan elemek, amelyek elveszhetnek-e új struktúrában, hiszen, mint tudjuk, az ördög mindig a részletekben rejlik, illetve talán még inkább az üres helyekben rejlik, a kihagyásokban rejlik az ördög, és úgy gondolom, hogy a Daphne továbbra is konkrét kiemelt célként kellene kezelnünk, és érdekelne, hogy a bizottság hogyan kívánja tovább folytatni a stratégiai munkát a nők és a gyermekek elleni erőszak ellen, hiszen a Daphne 3 pontosan ezzel foglalkozik. És ugye ezt nem nevesítették a javaslatban. Aztán úgy gondolom, hogy a minőség való történő koncentráció sem jelenik meg elég hangsúlyosan ebben a javaslatban, ezt is üdvözölnénk. Aztán szeretnénk néhány további fenntartásunkat, aggodalmunkat is megosztani önökkel, méghozzá a negyedik cikk tekintetében. E cikk második pontja túl sok célkötőzést javas sorol föl, és itt sajnos nagyon sok lesz az átfedés, úgy gondoljuk. Ezeket külön-külön kellene a világosság kedvéért külön-külön kellene ezeket a célkötőzéseket felsorolni, és így biztosítani lehetne azt, hogy valamennyi célkötőzés megfelelő figyelmet kapjon. Aztán ide lehetne például az idegen gyűlöletet és a szélsőségesség elleni küzdelmet is sorolni, hiszen valamennyi tagállamban el is föl kell lépnünk, és megfelelő intézkedéseket kellene foganatosítani annak érdekében, hogy valóban küzdeni tudjunk ezen jelenségek ellen, és ez a program kiváló eszközen lehetne. Aztán nagyon fontos az is, hogy a nemek közötti egyenlőség is megjelenik, illetve a fogyatékossággal élők, az idősek és más csoportok elleni diszkrimináció szintén olyan terület, amelyet még kiemeltebben kellene kezelni. Ezek lennének tehát a kezdeti megjegyzéseim, és hát várom az együttműködést előadónkkal, Gönc asszonynal, illetve a többi árnyék előadóval és a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig körkhop úr kapja meg a szót. elök úr. Csak néhány észrevételem lenne jelen időpontban, de szeretném mégiscsak hangsúlyozni azt, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, amikor ambiciózus programokat dolgozunk ki. Hát ezek kívánatosak, ezek az, az ambiciózus programok, de nem szabad túl ambiciózussá válni. Hiszen fontos, hogy valamiféle célra koncentráljon ez a egy-egy program, hiszen mindenki nagyon sok óhajjal, sóhajjal élhet, de hát kérdés, hogy valóban mindent sikerül beszakolni egy programon, vagy pedig aztán mindenki csak frusztrál azt, hogy nem sikerül minden megfelelő figyelemmel kísérni. Aztán a, a tájékoztatás és a tudatosság növelése is fontos arra vonatkozó, hogy mi az, ami jelenleg elérhető, az európai polgárok számára, vagy például különösképpen a fiatalok mit vehetnek igénybe, hova fordulhatnak, amikor más európai fiatalokkal kívánnak kapcsolatot felvenni. Úgy gondolom, hogy itt is még kiváló lehetőségek nyílnak, amelyeket nem aknáztunk még ki megfelelőben. Úgy gondolom, hogy az információs központ, amely itt ugye a parlamentben székel, és részt vehetne ebben, hiszen ez is azt bizonyítja, hogyha megfelelő célt tűzünk ki, megfelelő módszert választunk, akkor sikert érhetünk el, és a polgárok is nagyon-nagyon pozitívan reagálnak erre, hiszen nagyon sokan egyszerűen nem jutnak hozzá az információkhoz, mert nem engedhetik meg maguknak. És ezért támogatnánk azt, hogy arról is tájékoztatást nyújtana a program, hogy mi érhető el jelenleg, és mindenképpen támogatnánk tehát a megfelelő tájékoztatást az Európai Parlament Európa szerte tart fenn irodákat, amelyek ellátatnak ezt a feladatot. És hát a képzés is nagyon-nagyon fontos, nyilvánvalóan ez ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket fenn kell tartanunk, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy a fiatalok megértsék, hogy miről szól az unió, és sokszor nem elegendő figyelmet fordítunk a fiatalokra, illetve arra, hogy mit tudnak ők, és az Európára. Jakolin úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, egy ilyen program, a jogok és polgárság helyzetére. Úgy gondolom nagyon fontos lehet, de hát jelenleg ugye ez az uniós polgárság nem is igazán valósult meg. Ez még sok ember számára nem igazán megfogható dolog, hogy mit is jelent ez uniós polgárnak lenni. Az igazságszolgáltatás terén végre reménykedhetünk abban, hogy belátható időn belül már tisztességes eljáráshoz jussanak a polgárok. De fennáll a veszélye annak, hogy itt túl sokat akarunk, és a siszkár elvet fogjuk követni, és nem sikerül majd a valódi célunkat elérni, mert jelenleg még nem beszélhetünk igazi uniós polgárságról. Még nem jelenik meg igazán konkrétan ez az emberek életében. Meg kell határozunk azt, hogy mit akarunk támogatni ezzel kapcsolatban, forrásainkat valóban célzottan kell felhasználnunk. Egyelőre úgy érzem, hogy hiányzik ez a világos irány, és gyakorlatban megvalósítható célokat kell ezen kívül Köszönöm, elnök úr. A racionalizáció és az egyszerűsítés engem mindig egy kicsit nyugtalanít. Szeretném osztani azok optimizmusát, akik előttem szólaltak fel, de jelenleg még nem elégítették ki az én kíváncsiságomat, ugyanis úgy gondolom, hogy ez a program egy kicsit össze fog keverni nagyon különböző dolgokat. Szeretném, hogyha megnyugtatnának azzal kapcsolatban, hogy a három program, amit összeolvasztunk, továbbra is megmarad a belső hitele, és a látható akciókat a polgárok számára is meg tudjuk megmutatni. Ez a kérdésem a bizottsághoz számos egyéb mellett. A polgárainknak is szüksége van erre a láthatóságra, és amikor így összemossuk a dolgokat, akkor ez nem javul. Szeretnék még biztosítékot kérni a más programokkal való integrációval kapcsolatban. Az igazságszolgáltatási programról már beszéltünk. Szeretném tudni, hogy az az európai polgárság programjával hogy fog ez összekapcsolódni, hiszen itt van az európai polgárság éve is, és ezzel kapcsolatban én vagyok az előadó. Úgy gondolom, hogy nehezen tudjuk láthatóvá tenni a munkánkat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát szeretném ebben a témában a fellépéseink láthatóságát javítani, de úgy gondolom, hogy ezzel ellentétes eredményt fogunk elérni. Próbálom azok helyébe kapcsol- képzelni magam, akik információt keresnek, és úgy gondolom, hogy nem könnyen megtalálhatók ezek az információk. Is that it, Madame Richard, C'est ça. Vous avez, vous avez, vous avez fini. Ennyit szeretett volna csak mondani? Akkor visszadom a szót a bizottságnak. Misú asszony, talán szeretne talán reagálni az elhangzottakra, mielőtt ismételten az előadó Gönc King asszony kapja meg a szót. Megpróbálok általánosságban választ adni, hiszen mindannyian elmondtuk, hogy egyelőre még csak az eszmecserék, a viták elején járunk, és nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni arra vonatkozóan, hogy a bizottság javaslata hogyan fog változni az önök hozzászólásaira reagálva. Úgy gondolom, ha már sikerült felvázolnunk, hogy hogyan tudjuk majd jobban igazgatni ezeket a programokat. Mi már belsőleg is a bizottságon belül is megpróbáltuk észszerűsíteni az eljárásokat, és remélem, hogy ez évtől kezdve már a jelenleg érvényben lévő programok tekintetében is eredményeket tudunk majd eljárni. Nagyon fontos célunk azonban az is, hogy láthatóvá tegyük a programokat, illetve hogy ezek hatékonyak legyenek, eredményeket érjenek el, és hogy a jogokat érvényesítsük ezen a téren is. És hát hogyan lehet a jogokat még hatékonyabban érvényesíteni. Ez a kérdés. És mi a láthatóság? A láthatóság még nem jelenti azt, hogy a polgárok tudnak is mindent ezekről a programokról. Tulajdonképpen a célkitűzésénk kicsit vegyesek, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy láthatóságot akarunk teremteni, hanem hát eredményeket is szeretnénk elérni. Aztán felmerült a kérdés, hogy a bizottság hogyan fogja a különböző programok, a létező különböző programok egyes elemeit a jövőben tovább fenntartani. Számos javaslat született ezzel a programmal kapcsolatban, annyit már elmondhatok, hogy láttam néhány nagyon hasznos észrevételt, amelyeket bizonyára figyelembe is fogunk venni, de vannak olyan hozzászólások is, amelyek ugye a program módszertanát, eljárását felborítaná, és itt fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk, és, és továbbra szem előtt tartsuk az elfogadását ennek a programnak. Ennyit tudnék most elmondani, és köszönetet mondok ezért az első vitáért, és bizonyára a jövőben is együtt tudunk majd gyümölcsözően működni. Most pedig Gönc asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én is várom az együttműködést a bizottsággal és a tanácssal e téren, illetve a többi Európa parlamenti képviselővel, és úgy gondolom néhány észrevétel nagyon hasznos volt, és úgy gondolom az ezt a feladatunk, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk ezen célok között, tehát hogy legyenek világos és látható célok, de ne legyen túl sok cél ebben a programban, tehát egyfajta egyensúlyt kell itt találnunk. Úgy gondolom, hogy a vezérelvünk az lesz, hogy milyen európai hozzáadott értéket képvisel ez a program. Lehet, ezt nem egyszerű meghatározni, de mégiscsak hasznos lenne ezen eszmecserékben megvitatni azt, hogy ezek a közvetlenül igazgatott források hol járhatnak a legnagyobb uniós hozzáadott értéke más programokkal szemben, amelyek ugye másképpen kerülnek finanszírozásra. És hát különböző programok között szinergiákat is kellene teremtenünk amikor a, a megkülönböztetés elleni programról beszélünk, ezt például összekapcsolhatjuk a szegénység elleni küzdelmet célzó programokkal, különböző forrásokat bevonhatunk, tehát nagyon sokféle szinergiát teremthetünk itt, és hát nagyon szépen köszönöm az észrevételeket, és várjuk a további együttműködést. Köszönjük szépen! Ha nincs további hozzászólás, akkor ezzel is tudnánk ezt a napirendi pontot tehát a jogok és polgárság programról szóló 17-es napi rendi pontot, mert úgy látom, hogy nincsen további hozzászólás. És akkor rá is térnék a következő napi rendi pontra, a pedig amely a 18. napi rendi pont a Polgárok Európai Éve 2013-ban, Papadopulu, asszony az előadónk, aki már itt is van körünkben és ő beszámol majd a hozzá benyújtott módosításokról. Papadopoulou asszony a legutóbbi Libe szakbizottság ülésünknek február 9-én mutatta be a véleményt, és hát azóta számos módosítást nyújtottak be, azaz 114 módosítást gyűjtöttek be. Ezek egyrészt csak az eredeti nyelven hozzáférhető, márciusra talán, március 9 talán elkészülnek a fordítások is. Tehát Papadopoulou asszonytól, az előadótól halljuk a beszámolót, aztán e, a vitára is időt hagyunk még. Papadopoulou asszony, öné a szó. Sajnos az előadó mikrofonja nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék valamennyi képviselőnek köszönetet mondani, aki módosítást nyújtottak be. Ezek mind a javítását és az erősítését szolgálták a jelentésnek, és mindezek a módosítások abba az irányba mutatnak, hogy meg kellene erősíteni az európai polgárok tudatosságát a jogaik tekintetében, különösen most gazdasági válság idején. Tehát itt az uniós polgárság megmutatásra van szó, és e, jó lenne, ha ezt a pontot a politikai viták középpontjába tudnánk helyezni. 114 módosítás került benyújtásra. Nagyon örülök, hiszen a legtöbb módosítás egybeesik az általam is felvetett pontokkal, és hát ugyanazok a céljaink a 2013-as uniós polgárok évével kapcsolatban. Sokan támogatták azt, hogy változtassuk meg a címet, most már a polgárok európai éve lesz az új cím, nem pedig európai polgárok éve. És arról is beszéltünk ugye, hogy nagyon alacsony az erre fordítandó források mértéke, hiszen 2010-ben még 27 millió eurót költöttek az európai évre, majd 2011-ben 11 millió eurót különítettek el, és most 2013 ra már csak 1 millió a költségvetési javaslat, ez nagyon-nagyon alacsony. Köszönöm Kriszbek asszonynak és a többieknek, akik azt javasolták, hogy mindenképpen növeljük meg a költségvetési forrásokat minimum 5 millió euróra. Aztán elmondanám azt is, hogy a legtöbb módosítás támogatta azt, hogy az európai polgárságot nem csak a tudatosság növelésére, tájékoztatásra kell vonatkoztatni az unión belül, hanem más harmadik országokban is lehet tájékoztatást nyújtani, és az uniós polgársággal kapcsolatos valamennyi jogot kellene propagálnunk, nem csak a szabad mozgásra vonatkozó jogokat, hanem például azt is, hogy az uniós polgárok a lakóhelyeken választhatók, illetve hogy a konzuli védelemben részesülhetnek harmadik országokban, mindannyian fordulhatnak az uniós ombudsmanhoz. És szeretnénk, ha a polgárok és az uniós intézmények között szorosabbá fűzhetnénk a kapcsolatot március 9-ére elkészülnek majd a módosítások fordításai, de amit már most is elmondhatok, az az, hogy a legtöbb képviselő kihangsúlyozta az alapjogi kárta jelentőségét, illetve az itt kőbevésett jogokat. Tehát az uniós, valamennyi uniós polgárnak élvezni kell az uniós jogokat, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségük, az életkoruk, a szexuális orientációjuk, a lakhelyük, az életkoruk, és így tovább. A 21-es cikkre is hivatkozás történik, az alapjogi karta 21-es cikkére és a módosítók egy része felhívta figyelmet arra, hogy az uniós polgárság tekintetében még nagy a tájékozatlanság, és a polgárok és az uniós intézmények közötti szakadék leginkább csak növekedik, és nagyon alacsony a részvétel és a kapcsolattartás a különböző uniós intézményekkel. Aztán végül szó esett arról is, hogy mi történik akkor, ha az uniós polgárok jogai sérülnek, és milyen védelmet kellene élvezniük, és a különböző tartózkodási és nemzetiségi jogokat is, például a romák esetében garantálni kell. A módosítókban felmerül az is, hogy, hogy kevés a tájékoztatási központ, és sokan szeretnék azt, hogyha több ilyen tájékoztatási központot hoznánk létre, és erősíteni kellene az ezzel foglalkozó hálózatokat, illetve a, a, a foglalkoztatás segítő tájékoztató hálózatokat is erősíteni kellene. A polgárok szeretnének több információt kapni arra vonatkozóan, hogy az e-igazságügy nevű uniós sportál milyen segítséget tud nyújtani számukra, valamennyi tagállamban elérhetővé kellene ezt tenni, és ami kiváltképpen fontos eh, jelentés megvitatása során, az az, hogy az uniós polgárság jelentőségét kell hangsúlyozni, ez nagyon ösztönző, hiszen eh, úgy gondolom, hogy, hogy ezt valóban erősítenünk kell, és fontos, hogy az Európai Parlament elé tárt tanács és bizottsági javaslatokat elfogadhatóvá tegyünk. Én várom valóban a tanács és a bizottság reakcióit. Sajnos a legutóbbi ülésünkön nem sikerült az önézeket helyeket meghallgatni. Thank you, thank you, Mrs. Papadopoulou. Köszönjük szépen, Papadopoulou asszony. Most meghallgatjuk a bizottság és a tanács véleményét. A bizottság szeretne hozzászólni? Parancsoljon, mutatkozzon be, és öné a szó. Burnett asszony, ugye? Köszönöm a szót, elnök úr. A bizottság köszönetet mond különösen az előadónak a véleménytervezetért, és szeretnénk megköszönni a bizottságuk tagjainak is, akik módosító indítványokat nyújtottak be. Üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek erősítik a javaslatot, optimalizálják annak hatékonyságát, és gondoskodnak róla, hogy a polgárok valóban aktívan részt vegyenek az európai évben, és hogy szélesebb értelemben az európai projekt részének érzik magukat. A válság hatását számos alkalommal hangsúlyoztuk. Fontos, hogy a polgárt helyezzük az unió cselekvéseinek középpontjába, és hogy megkönnyítsük az életüket. A bizottság ezért szeretne megszól, szeretne beszélni a polgárokkal, a polgárokról és a polgárokhoz. Emberekre kell koncentrálnunk az elvek helyett. És a cím mögött az értelmet kell keresni. Ami a jogalapot illeti, a bizottság teljes mértékben megérti, hogy a Libe Bizottság szeretne konkrétumokat belefoglalni a javaslatba az európai polgársággal kapcsolatban, például a diplomáciai és konzuli védelem, védelmet, az Európai Ombudsman intézményét, stb. De a, az EUMS 20. cikkére utalunk az első preambulum bekezdésben, és ez már lefedi ezeket a jogokat. A bizottságnak szintén az a szándéka, hogy még tovább tájékoztassa a polgárokat ezekről a jogokról. Szeretnénk hallani a polgárok ötleteit és aggájait, és ezt különösen a konzultáción, a polgársági jelentésen, a különféle szervezendő találkozókon, a tagállamokban, a képviseleteinken, irodáinkon keresztül tehetjük meg, és természetesen a civil társadalom szervezeteivel is messze menően konzultálunk. Ami a költségvetést illeti, ez nem egy magas összeg, de éppen tehát három ok miatt ilyen korlátozott. Először is a költségvetési fejezet nem tette lehetővé, hogy jelentős összeget allokáljunk erre. Másodszor a bizottság úgy gondolja, hogy a megszorítás idején nem lenne jó kommunikációs célra sok pénzt költeni. Harmadszor pedig nem csak a költségvetésről magáról van szó, hanem a szinergiákról, az ötletekről. És tervezzük, hogy valamennyi stratégiai partnert mozgosítsuk a bizottságban, az intézményekben és az érdekelt közösségekben is. Tehát valamennyi intézménynek felhívjuk a figyelmét, hogy kiegészítő kezdeményezésekkel szóljon a polgárokhoz. A releváns minisztériumokkal már most is folynak az egyeztetések erről. Ami a, az év megszervezésére rendelkezésre álló időkeretet illeti, az első olvasatot minél hamarabb le kell zárni, és el kell kezdeni a szervezést. Valamennyi intézmény, különösen a parlament együttműködésére szükség lesz. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretnénk túl sok általános politikai célt megjelölni, az európai évnek az a lényege, hogy növelje a tudatosságot, platformot adjon a polgároknak, és az ötleteiket kérje. Ez egy mérföldkő az európai polgárság eh, kialakulásáról való eh, vitában. Az európai polgársági jelentés további olyan intézkedéseket fog azonosítani, melyeket utána fokozatosan végre lehet hajtani. Remélem, hogy az önök bizottsága támogatni fogja a mi azon szándékunkat, hogy a lehető leghamarabb megegyezzünk, és elkezdjünk közösen dolgozni önökkel és más partnereinkkel, és megvalósíthassuk a polgárok elvárásait. Köszönöm szépen a figyelmet. Lind úr, a tanács részéről öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács részéről szeretném kifejezni azt, hogy üdvözöljük a véleménytervezetet, és Érdeklődéssel olvassuk a módosítókat is a többi képviselő kollégától. A tanács jelenleg is vizsgálja ezt a jelentéstervezetet és a módosítókat, amelyeket benyújtottak, úgyhogy a tanács részéről még nincsen határozott álláspontunk. Ami a a bizottság javaslatáról folytatott vitát illeti a tanácson belül, ezt egyelőre szakértői szinten néztük át, és csak kisebb módosítókat nyújtottak be. Más szóval a tanács majdnem teljes mértékben támogatta a bizottság javaslatát, és a 2013-as európai polgárság évét. Az elnökség természetesen érdeklődéssel olvasta az előadó javaslatait, amelyek a jelentéstervezetben szerepelnek, az Európai Uniós polgársághoz kapcsolódó jogok benfogalásáról. Ugyanakkor más kérdéseket a maguk megfelelő kontextusában kell kezelni, és ezt hangsúlyozni szeretnénk. Figyelembe véve a jelenlegi időkeretet és a pénzügyi helyzetet, nagyon lényeges, hogy az európai év 2013-ban egyértelműen meghatározott hatáskörre rendelkezzen. A Libe bizottságot felkérjük, hogy vizsgálja meg ezt a javaslatot, a lehető leghamarabb állapodjon meg ezzel kapcsolatban azért, hogy el tudjuk kezdeni a 2013-as év előkészítését. A hatáskör túlzott kiterjesztése azt a kockázatot hordozza magában, hogy elnyúlnak a viták, és így nem fogjuk tudni időben elkezdeni a programokat. A jelentéstervezet jó alapot nyújt a további vitához, és az elnökség természetesen érdeklődése várja a gyümölcsöző együttműködést ezzel az ügyel kapcsolatban. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy előmozdítsuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Grisbeck asszony kezdi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Antigoni Papadulónak a jelentést. Ma reggel csak angolul kaptam meg, ezért nem volt még időm részletesen belenézni, de örömömre szolgál, hogy igen fontos, igen jelentős mértékben bevonódtak a képviselők, 114 módosító érkezett. Ez is jelzi, hogy az Európai Parlament mekkora jelentőséget tulajdonít a 2013-as európai polgársági évnek. Azt gondolom, hogy a polgárságnak az Európai Unió elsődleges prioritásává kellene válnia, hiszen európai polgárok nélkül Európa sincs. Ha szeretnénk Európát tovább építeni, különösen a gazdasági és, az, és a értékválság kellős közepén, az európai polgár egy alapvető fontosságú elem ebben a küzdelemben. A tanács és a bizottság képviselőit hallgatva az volt a benyomásom, hogy bár az Európai Parlament meglehetősen konszenzusra jutott, Úgy érzem, hogy egy lefelé menő mozgólépcsőn próbálunk felfelé menni. Nem tudom, hogy megjelenik-e az önök lelki szemei előtt ez a kép, de szükségünk van arra, hogy kilépjünk az Európai Unió árnyékából, abból, hogy a polgárok nagyon távolinak érzik az uniót. A, a közös sorshoz való tartozásban is vannak még hiányosságok, és ezek nagyon szerény cselekvések. Hát alatta maradunk a szükséges cselekvéseknek. vannak olyan módosítók, amelyek különösen kedvesek a szívemnek. Mindjárt az első módosító. Jó lenne ezt a 2013-as évet meghosszabbítani, tehát nem korlátozni ezt a programot a szabad mozgás jogára, hanem egy demokratikus társadalomban a fenntartató fejlődés közepette való élet valamennyi aspektusát, a, az egyenlőséget, a fenntartható fejlődést, stb. stb. Mindez erősíthetné a társadalomhoz való tartozást. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban is érkeztek módosítók. Talán ez a, a Libe bizottságban való sok jogászképzettségű képviselő miatt van. A szabadság, a biztonság és a jog térségét emlegetjük, de megdöbbentőnek találom, hogy a javaslatban szerepelnek expliciten kimondva a turisták és az utasok. Noha ennek az évnek a keretében nagyon fontos lenne tájékoztatni a polgárokat a jogaikról az igazságszolgáltatás előtt, hiszen a stokholmi program is most kerül megvalósításra, és az Európai Igazságszolgáltatási Térséget is szeretnénk létrehozni alapvető fontosságú szövegek ezek, amelyek foglalkoztatják a Libe bizottságot. A részletek fent vannak az internetes portálon, most nem fogom részletezni ezeket, de kétség sem fér hozzá, hogy valamennyien szeretnénk javítani a, az unió hozzáférhetőségét, láthatóságát, eljutni minél több polgárhoz, de az egyik legfontosabb aspektus, kedves kollégák, nem arra kell koncentrálnunk, hogy mi választ el minket, hanem a multi, tehát a sok nyelvűséggel kell foglalkoznunk. Fontos, hogy a dokumentumaink, dokumentumainkat minden nyelven el lehessen olvasni. Ez lehetővé teszi, hogy kiterjesszük ezt az európai évet, és hogy jobban sikerüljön bevonni a regionális és helyi hatóságokat valamennyi szinten. Együtt ugyanis el tudjuk érni, hogy Európa valódi megoldást jelentsen annak a több millió polgárnak, akiből Európa áll. Ami a költségvetési módosított illeti, hogy 5 millió eurót fogunk szánni erre a programra, amelyet Antigone is említett, és a bizottság képviselője is hangsúlyozta, hogy ez a bizottság részéről megtakarítási szándékot jelez. Ez az én bevezető javaslatomban is szerepelt. Most tájékoztattak róla, hogy ez a módosító érvénytelen, ugyanis 2012-ben ugyanez a rendelkezés szerepelt a szövegekben. Nem tudom, hogy a módosító miért lett érvénytelen, holott létfontosságú lenne idén a politikai akaratot ideje lenne egy megfelelő finanszírozásra is kísérni, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni cselekvések szintjén és az ambícióinknak. Köszönöm. Vérzsen asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Mert valójában számos javaslatot vett be a tervezetbe. Osztom eh, Natalie Grisbeck véleményét is számos kérdésben, ami pedig a költségvetést eh, illeti. Mindketten ugyanazt a módosítót eh, nyújtottuk be, és különösen az, EU, az előző európai év fényében, amikor az Európai Parlament kérte a költségvetés emelését, és meg is kaptuk, különösnek találom, hogy amikor az európai évet a polgárságnak szenteljük, és erről fogunk vitatkozni, akkor az európai évnek valaha szentett legalacsonyabb költségvetést akarjuk ehhez társítani. A, azt az elvet is igen fontosnak tartom, hogy a polgárt helyezzük a cselekvéseink középpontjába. Azt gondolom, hogy a bizottság által bemutatott javaslat jobban tükrözte azt a szándékot, hogy a, a polgárságra koncentráljunk, hogyha az, a cím egy kicsit jobban sikerült volna, akkor talán nem nyújtottunk volna be ennyi módosítót. A kultbizottság előadója szerint annak ellenére, hogy több hétig vitatkoztunk erről a témáról, mégsem szerepeltette ezt a kérdést. Noha mi is elég jó helyzetben vagyunk a bizottsághoz és a tanácshoz hasonlóan arra, hogy megtudjuk, hogy mit gondol a polgár. Az Európai Unióban mi egy polgár érdeke? El kell kerülnünk, hogy tabra is azt mondjuk, hogy ha a polgársággal probléma van Európában, akkor annak egyedül az az oka, hogy a polgár nem ismeri a jogait. Azt gondolom, hogy ez a fajta beszéd csalóka lehet, és ezt abba kellene hagyni. Az előző vitában is felmerült, hogy az imént is mondtam, a Kulturális és Oktatási Bizottságban én vagyok az előadója az oktatás fontosságáról szóló jelentésnek. Különösen a fiatalokat kellene megszólítani, és egyébként a gyerekeket is, mert azt gondolom, hogy a polgárságra való nevelést a lehető leghamarabb el kell kezdeni. Azt gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtam, amit szerettem volna, elnök úr. Köszönöm. Bronx úr, öné a szó. Köszönöm. Amikor először hallottam, hogy a 2013-as év a polgárság éve lesz, egy kis optimista felhang jelent meg. Azt gondoltam, hogy 2013-ban ezt le tudjuk, és akkor ennek vége lesz. De azt hiszem, hogy ez nem így lesz, ez csak folytatódni fog tovább. Az előadó szerint a Maastrichti szerződésben megalapozták az európai polgárt, annak, polgárságot annak érdekében, hogy erősítsék az európai identitást, és természetesen az európai integráció erősítése érdekében. De a polgárság nem ugyanaz, mint az állampolgárság. Az állampolgárság egy jogi fogalom, amit születéssel vagy valami más jogi követelmények esetén lehet megszerezni. A a polgárság az valami más, itt identitásról van szó. Az állampolgárság és az állam jól definiálva van, de az állampolgárságot nem szabad, nem, nem szabad összekeverni a nemzetiséggel. Az európai polgárság nem jelent európai identitást. Az európai identitás közös közös ősöket, közös kultúrát, és talán még azokat az ellenségeket is, ellenségeskedéseket is jelenti, amelyek fellángoltak közöttünk. Azzal, hogy egy mesterséges állampolgársági kategóriát kreálunk, az nem fogja helyettesíteni az identitást, és nem is fog létrehozni egy identitást. Az európai identitás származási, történelmi és kulturális kapcsolatokon alapul, de ez valójában illúzió. És a polgárság hideg láncain alapuló identitást pedig egyáltalán nem lehet elérni. A harmadik világbeli polgárok új európaiakká válhatnak és kiválthatják a, az előregedő társadalom alacsony születési számait, és ez ugyanakkor aláshatja azt a kevés identitástudatot, ami maradt az európaiakban. A munkaerő szabad áramlásával kapcsolatban ez nem elégíti ki mindenkinek azt a vágyát, hogy úgy grasszáljon a bolygón, mint hogyha nem is lenne jobb dolga, hanem a profit szolgálatában kell mozognunk. Ennek sokkal több köze van az egységes piachoz és az üzleti érdekekhez. Az európai polgárság képzete sokkal inkább egy üzleti fogalom. Az embereket fel kell áldozni a jólét teremtésének oltárán. A szavazati jogot és a, a passzív és az aktív választójogot megemlítettük ma már az európai és a nemzeti parlamenti választásokon. Ezek csak nem magától értetődően helyesek lennének, hiszen a demokrácia a nép uralmát jelenti. Ebből származik ez a szó, démosz, azt jelenti, hogy nép. A közös uniós polgárság nem hozhat létre egy ilyen démoszt, egy ilyen népet, és nem olvaszthat össze egy önkényesen összeválogatott embercsoportot. Köszönjük, McIntyre asszony! Köszönöm, elnök úr. Én megkérdőjelezem ennek a javaslatnak az időzítését és megfelelőségét, hogy 2013-ban rendezzünk-e ilyen polgárokról szóló európai évet. Elismerem, az Európai Bizottság is említett ilyen aggályokat, nevezetesen a pénz, az elköltendő pénzre vonatkozóan. De most, eh, amikor megszorítások vannak és gazdasági válság eh, idejét éljük, amikor eh, Görögországot kell megsegíteni, vagy amikor Portugália is éppen elsüllyedni látszik, az emberek talán az embereknek talán meg lehet bocsátani, hogy azt gondolják, hogy ez egy nem túl releváns kérdés, tehát egy európai azonosság tudat kialakítására pénzt költeni, vagy arra pénzt költeni, hogy az emberek az Európai Unió polgárai, most ez nem igazán igazolható. Ennél jobban elszomorít engem, az az, hogy ez a jelentés és a módosítók állandóan utalnak a jogokra, a polgárok jogaira. Valójában, e, e, miközben a felelősségre és a kötelességekre semmi sem utal. Szerintem pedig ugyanannak az érmének a két e, oldaláról van szó, a demokratikus polgári lét, hez hozzátartoznak a jogok és a kötelességek. Van szavazathoz, szavazáshoz való jog, ugyanakkor felelősség is a szavazás. E, mindenfajta, sokféle felelősségünk van polgárként. Edmund Burke, aki személyes hősöm, idézném, 18. századi ír személy volt, aki elköltözött, átköltözött Angliába, és képviselő is volt a Westminsteri parlamentben, és őt sokan a modern konzervativizmus filozófiai alapítójának tartják. Edmund Burke azt mondta, hogy a gonosz győzelméhez csak annyi kell, hogy a jók visszavonuljanak. Az, hogy részt veszünk és felelősséget vállalunk, az a polgárságnak az igazi lényege. Ez az, ami a demokráciát élteti. Köszönöm. Mondja az elnök, Zsdanoka asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A frakciónk támogatja az alapvető gondolatokat, amelyek a jelentésbe szerepelnek, tehát nagyon sok módosítót nem fogunk beadni, hanem csak bizonyos problémákat akarunk kiküszöbölni és megerősíteni az üzenetet. Papadopulasszonynak, illetve a tanács és a bizottság képviselőinek a cím megváltoztatásával kapcsolatban lenne egy felvetésem. E, igazándiból a megközelítés, vagy az értelmét e, kellene egy kicsit e, talán kiigazítani. Mint ahogy az előző eszmecsere során is, amikor szóba került a cím megváltoztatása, mondtam, hogy a hangsúlyt kell megváltoztatni, és a hangsúlyt a polgárságra kell helyezni, az Európai Unión belül kiteljesedett polgárságra, és azt kellene megmagyarázni, hogy ez jelente valami fajta új minőséget. azok számára, akik az Európai Unió területén élnek. Nem csak a polgárokra gondolok itt, hanem a jogszerűen ott tartózkodókra, a hosszú távon ott tartózkodókra, a tartós tartózkodási engedélye rendelkezőkre, illetve a kettős állampolgárokra is gondolok. És hogy mindez hogy bizonyul a címben megfogalmazott polgársághoz, polgárság fogalmához. Ma délelőtt a petíciós bizottságban is beszéltünk erről Stavrakakis ottani raportőrnek eh, nem volt igazán fogalma arról, hogy hogyan lehetne ezt eh, eh, megváltoztatni ezt a címet. Nem tudom ön mit gondol erről, hogy hogy ön szerint hogyan változtassuk meg a címet. E, és egyébként pedig sok sikert kívánok a munkájához. Thank you, Mrs. Danoka. Now, Mrs. Papadopoulou, you have... Köszönöm Danoka asszonynak, Papadopoulou asszony következik. Good. Thank you very much. I will start uh, by answering... Köszönöm. Az utolsó kérdésre szeretnék először válaszolni. Nos, azért kértem a cím megváltoztatását, mert uh, az Európai Parlament állásfoglalásában 2010. december 15-én ez szerepel. Ez az idén, emlékezünk meg, az európai polgárság megszületésére, 20. évfordulójáról, amikor is ugye a Maastrichti szerződés bevezette ezt a fogalmat. A polgárok európai éve örvén megpróbáltuk az összes polgárok által felvetett kérdést körül járni, mit jelent a polgárság, milyen mechanizmusok léteznek az ilyen polgárság támogatására, és a gazdasági válság idején eh, milyen hozzáadott vagy pluszt jelent ez. Eh, azt gondolom, hogy éppen most van itt az ideje annak, hogy eh, elmagyarázzuk, miről szól az európai közpolgárság gondolata. Nem csak eh, a jogokról van itt szó valóban, hanem a felelősségről is. Eh, elfogadom azt, amit McIntyre asszony mondott, mind a kettőre eh, figyelmet kell fordítani. Az Euróbarométer felmérés is mutatja, hogy az emberek tényleg gondolkodóba esnek azon, hogy mit is jelent a polgárok éve, az európai polgárság. So, um, yes, it is very important. Tehát fontos dolog az, hogy a polgárok részt vegyenek, és a jelentésben is hangsúlyozzuk, hogy a részvételi demokrácia kell, hogy a figyelmünk homlokterében legyen, Emellett az európai azonosság gondolatát akarjuk eh, hangsúlyozni és aláhúzni. Az európai azonosság valóban a közös történelmen és közös kultúrán alapul. Nem szabad, hogy az eh, mesterséges legyen. És pont azzal, hogy kibontjuk a polgárságból fakadó jogokat, és itt nem csak a szabad mozgásról van szó, hanem a szavazat jogáról, a petíció benyújtásához való jogról, az európai ombudsmanhoz fordulás joga, a polgárok közötti szerveződések joga. Mindez, mindez egy egységes egészet, egy csomagot alkot, és az összes, ennek a jog, ezeknek a jogoknak az összességét kell hangsúlyozni azzal is egyetértek, hogy az emberekre kell koncentrálni, nem pedig az elvekre vagy a jogokra. Ahhoz azonban, hogy ezt megtegyük, valóban több pénzre van szükség. Sajnálatos módon nagyon kicsi a költségvetése ennek az európai évnek. Annyira kicsi, hogy a végén majd felülről jövő politikákat valósítanak meg, amelyeket úgymond el szenved a, a lakosság, és nem vehetnek részt ebben a programsorozatban. Az Európai Bizottságnak tehát el kellene gondolkozni azon, hogy ezt a költségvetést eh, hogyan növelje. A mi reményünk az, hogy a tanácssal és az Európai Bizottsággal a lehető leghamarabb valamifajta megállapodásra jutunk, annak érdekében, hogy ez az év tényleg valósággá váljon. Nem vagyok benne biztos, eh, hogy a tanács ténylegesen támogatja ezt a javaslatunkat, mert az első dolog, amit a tanácstól hallottunk, az az, hogy a tanács az Európai Bizottság javaslatát támogatja kis módosításokkal, miközben én jelentős módosításokat javasoltam, például a költségvetés megnövelését, a cím megnövelését, a citizenship szó jobb, mint a citizens az angol változatban, illetve szeretném, hogyha, és mindennek fényében szeretném, hogyha a tanács szint vallana, mit támogat. Amit pedig Kriszbek asszony és Viers asszony mondott, valóban velük is egyetértek. A mi szerepünk Európai Parlamentként az az, hogy tudatosítsuk a közpolgárságból fakadó dolgokat, különösen most a, ezekben a válságos időkben, mert eh, szembetűnő az, hogy eh, az emberek mennyire nem tudnak erről, és olyan kérdések merülnek fel, hogy valóban délről elinduljanak-e az emberek ahhoz, hogy eh, munkát keressenek, tehát a mediterrán térségek lakói éjszakra költözzenek-e, vagy az adott tagállamban teremtsük meg a megfelelő körülményeket. Mondjuk munkareményében, a tanulás céljából költözzenek-e el az emberek, elhagyhatják-e lakhelyüket, és amikor ezt megteszik, akkor élvezhetik diszkrimináció nélkül az európai közpolgárságból fakadó jogokat. Ezekre a kérdésekre keresnek tehát a polgárok választ, és azt gondolom, hogy a polgárság európai éve fogja majd ezt a tudatosságot növelni a polgárok körében. Köszönöm Papa Polo asszonynak. I think you made your point after having heard from the members. Azt gondolom, hogy akkor most már minden világos, le is zárhatjuk ezt a témát. Kivéve, ha a tanács vagy a bizottság akar még ehhez a témához hozzászólni? Nem? Nem akarnak? Nagyon jó. Akkor megyünk tovább. Papadopuló asszony és a képviselők meghallgatása után kitűzzük május 8-ára az orientációs szavazás időpontját nem áprilisban lesz ez, hanem májusban, május 8-án lesz még idő akkor megvitatni ezt. Megyünk tovább. 19. napi rendi pont, büntetőjog harmonizálása az Európai Unióban. Cornelis de Jongnak adom meg a kérdést, aki elővezeti a véleménytervezetet. Ismerjük a keretet, eh, a büntetőjog harmonizálása tágabb téma, az igazságszolgáltatás térségének kialakítása az Európai Unióban, különös tekintettel a Lisszaboni szerződésre, amely az igazság eh, és biztonság eh, ügyeket is beemelte az Európai Unió hatáskörei közé, és ennek a szabadság, biztonság térségének megvalósításához büntetőjog harmonizálása is szükséges. Ez egy nagy ez egy nagy kihívás, e, és ez a kihívás abban áll, abból áll, hogy javítanunk kell az Európai Unió jogalkotásának minőségét is, e, például a büntetőjog területén, annak érdekében, hogy ezek a büntetőjogi szabályok megfeleljenek az alapvető jogok e, kartájának, illetve a különböző tagállami joghagyományoknak is. Ez tehát az a keret, amelyet itt most kitöltünk, tavaly év végén, decemberben már foglalkoztunk ezzel a témával, és ott merült fel az, hogy egy saját kezdeményezési jelentés szülessen, amit Dajong úr jegyez, és ő fogja most ismertetni a véleménytervezetét. Öné a szó. Köszönöm, Het is alweer heel lang geleden dat we met de schaduwrapporteurs voor het eerst een eh, bijeenkomst hadden over dit. Köszönöm szépen, elnök úr. Már egy kis idő eltelt azóta, amikor is először vitattuk meg ezt a javaslatot, éppen ezért lehet, hogy jó lenne, hogyha most egy kicsit feleleveníteném a legfontosabb pontokat. Mindenesetre ez a múlt év végi eszmecsere nagyon-nagyon hasznosnak bizonyult, ezt követően pedig egy meghallgatást is szerveztünk, ott is nagyon sok akadémiai javaslatot, akad... soktól kapott ötletet is feldolgozhattunk, de hát a tagállamok, az egyes uniós intézmények, a különböző felsőoktatási intézmények is reagáltak, és összességében úgy lehetne összefoglalni a visszajelzéseket, hogy a büntetőjog esetében valóban nagyon nagy óvatossággal kell eljárnunk, mind nemzeti, mind pedig uniós szinten. És a legnagyobb hiba, amelyet egy politikus ez esetben elkövethetne, az az, ha, ha a médiában, valamely sajtóorgánumban azt látná vissza, hogy a politikusok mindenképpen akarnak ugyan valamit csinálni, de túl nagy a csábítás számukra, hogy mindezt büntetőjogi eszközökkel érjék el, amely azonban nem minden esetben megfelelő eszköz. A büntetőjog ugyanis nem lehet recept különböző politikai problémákra ez nem jelentett kiutat minden problémára, tehát oda kell figyelnünk arra, hogy csak a megfelelő esetekben forduljunk a büntetőjoghoz, és óvatosan kell tehát ezzel a területtel bánnunk. És Európában és a különböző nemzeti kontextusokban, kulturális keretek között nagyon nagyok az eltérések, például vegyük akár csak az eutanázia példáját, tehát minden ország, minden tagállam rendelkezik úgymond saját hátizsákkal, saját régi terhekkel, és ezekre oda kell figyelni. És sajnos ebben a véleménytervezetben is tükröződik az, hogy mennyire különbözőek a megközelítések, hogyha mondjuk az emberi jogok tekintetében egy kódexet, jogi kódexet akarunk összeállítani, ez nyilvánvalóan egy helyes fellépés lenne, és biztos, hogy elfelé jó lépés lenne az uniós büntetőjog, de az elvek nem segítenek, ha azok csak betűk maradnak, és éppen ezért ideje lenne annak, hogy végig gondoljuk, hogy a tettek mezején hogyan lehetne valóban eredményeket elérni. Nem hinném, hogy a mi szakbizottságunk, a Liba szakbizottság minden kérdést meg tudna válaszolni, és nem is szeretnénk kisajátítani a büntetőjog témáját, hiszen szinte valamennyi uniós politikai szakterületen felmerülhet olyan kérdés, amely kapcsolódhat a büntetőjoghoz, akár a környezetvédelmi szakbizottság, vagy bármely szakbizottság az Európai Parlamenten belül foglalkozhat éppen ezért büntetőjogi kérdésekkel. És éppen ezért sajnos nem is valósul meg sokszor az egységes megközelítés, a büntetőjogi intézkedések nem mindig következtesek. És éppen ezért fordultunk mi az Európai Parlament jogi szolgálatához, és kértük meg arra, hogy támogassák a mi erőfeszítéseinket. Mindenesetre oda kell figyelnünk arra, hogy amikor büntetőjogi kérdésekkel foglalkozunk, akkor ezt észszerű módon tegyük meg. Vannak különböző szolgálatok, amelyek adott esetben együtt tudnak működni, és a büntetőjog esetében és a bizottság létrehozott egy intézményközi koordinációs munkacsoportot hiszen nem helyes, hogyha csak egy-egy szakterület illetékes hatósága foglalkozik büntetőjogi kérdésekkel, muszáj megvalósítsuk a különböző igazgatóságok, szolgálatok közötti koordinációt. És már 2009-ben is e, sikerült ezzel kapcsolatban egy közleményt elfogadni, és a nyilvánvalóan a bizottságnak megvan a saját véleménye, amelyet közölt ebben a közleményben, és az Európai Parlament is saját álláspontot alapított ki ezzel kapcsolatban. Ez az intézményközi munkacsoport, amelyet említettem, nagyon fontos, hogy hogy következetesen tudja koordinálni a büntetőjogi intézkedéseket, és ez csak akkor valósulhat meg, hogyha valamennyi intézmény ugyanabba az irányba, ugyanazt a célt követve lép fel. Ennyit szerettem volna elmondani. Március 5-ig lehet módosító indítványokat előterjeszteni, és majd április 12-én szavazunk a szakbizottságban erről a véleménytervezet. Commission... Köszönöm szépen úgy látom, hogy a bizottság is szeretne részt venni ebben a vitában. A bizottság képviselője, igen, jól látom, itt van a teremben, akkor meg is kapja a szót. Thank you, Chair. Uh, just a very, very short uh, remark. We, we very much welcome the... Csak nagyon röviden szólnék hozzá uh, mindahhoz, amit elhangzott. Tehát ez a saját kezdeményezésű jelentés nagyon jól idomul a bizottság tavaly szeptemberben kiadott anyagához, és azt gondolom, hogy ennek megfelelően nagy várakozással tekintünk az együttműködés elé. Ezen túlmenően most egyelőre nincsen több észrevételem. Köszönöm. Most akkor néhányan szeretnék hozzá, szeretnének hozzászólni. Fossz úr az első. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak is, és köszönet azért is, hogy egy kényes területen most egy olyan alapon rendelkezünk, amely kiindulási pontként szolgált a további munkánkhoz. Több apró megjegyzésem lenne, amelyeket feljegyeztem. Úgy gondolom, hogy ezeket is megvitathatnánk, különösen az bevezető hivatkozás esetében, ahol az Európai Parlament saját eljárás rendjéről van szó. Ön örülnék, hogyha az, elő, az esetben konkrétumokkal is szolgálna, hiszen én igazából ezt még nem tudom elképzelni, hogy hogy fog ez majd a valóságban később kinézni. Aztán az M esetében felmerült bennem a kérdés, hogy intézményközi megállapodásra miért is van ez esetben szükség, muszáj ezt ilyen hivatalos formális formában megvalósítani, vagy egyszerűen csak arra van szó, hogy az érintett intézményeknek valamilyen módon együtt kell működniük. Aztán a kettes pont esetében az a kérdés merült fel bennem, hogy németül legalábbis az áll benne, hogy alapos ténybeli bizonyítékokra van szükség, hát nem tudom, hogy ez mit takar, hogy itt valamiféle szakvéleményre lenne szükség, vagy másra. Aztán a 8-as és a 10-es pont esetében úgy gondolom, hogy itt komolyabb vitát kellene elindítanunk az igazgatási struktúrák valóban megkérdőjelezhetők, hogy tényleg erre a fajta eljárásmódra van szükség, ez gyakorlatban mennyire könnyen megvalósítható. Különösen a nyolcas pont esetében itt elég nagy, komoly fenntartással élnék, tehát hogy egy, egy új biztos jelöljünk ki, aki a büntetőjogi rendelkezésekért felelne, hát ez szerintem nem igazán vezetne eredményre valamennyi biztos ugye egyet szakterületét felel, és megpróbál az adott területen jogszabály tervezeteket kidolgozni, és hát ez egy kényes terület, hogy most itt a büntetőjog esetében egy új biztos jelöljünk ki. Hát én ezt nagyon aggályosnak tartom. Különösen azért, mert a bizottságnak akkor egyfajta új apparátus kellene felépíteni, hiszen egy új biztos saját csapatos kell, hogy rendelkezzen. És akkor ez az adott biztos vagy biztos asszony lenne a büntetőjogi rendelkezésekért, és mindenképpen én helyesebbnek tartanám, hogyha az általánosságban a jogokért felelő biztos foglalkozna ezzel, és sikerülne ezt úgy biztos kijelölése nélkül megoldani. Aztán a 11-es pont, én ezt nagyon észszerűnek tartom, hogy itt egy jogi szolgálat kerüljen felállításra. Ugye minden intézménynek van ilyen jogi szolgálata, nekünk itt a itt hiányosságaink vannak a parlamenten belül, és úgy gondolom, hogy a jogi szolgálatot meg kellene erősítenünk a büntetőanyagi jogi jogszabályok értékelésének tekintetében fontos szerepet játszhatnám. Aztán ami az eljárást illeti, illetve a tartalmi elveket a jogi eljárások terén, úgy gondolom, hogy ezek az alapelvek általában nem férnek bele egy-egy véleménytervezet kereteibe, de mégiscsak érdemes lenne az ide vonatkozó alapelveket valahol mégiscsak újra felsorolni, néhány ponttal ki lehetne egészíteni ezt a véleménytervezetet, mert úgy gondolom, hogy fontos lenne megemlíteni ezeket az, az alapelveket, mert amire az előadó hivatkozik, úgy gondolom még nem kielégítő e tekintetben. Köszönjük szépen, Latford asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Döjong úrnak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos jelentés tervezet, amelyet kidolgozott. Úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell azt, hogy minél következősebb és tömörebb, és minél több hozzáadott értékkel bíró megszövegezést kell találnunk, tehát nem helyes az, hogy minden áron a tagállami büntetőjogi rendszereket megváltoztassuk. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés most már nagyon kényessé vált. Ugye a, a, ugyanazok, akik mindig is ez esetekben problémát jelentenek, azok itt is azonnal politikai problémát kreálnak a büntetőjog kérdéséből. Úgy gondolom, hogy a közvélemény támogatja a, még Nagy-Britanniában is az Euróbarométer felmérése szerint, hiszen ők a megkérdezett polgárok szeretnék, ha az Unió fellépne a határon átnyúló bűncselekmények ellen, a környezetvédelmi bűncselekmények ellen, tehát itt nem a közvélemény támogatása hibázik, hiszen a közvélemény igenis támogatná a szervezett bűnözés elleni közös fellépés, de mindenképpen fontos, hogy az arányosságot, a szükségesség elvét és a szubszidatás elvét tiszteletben tartsuk, hát De Jong úr is nagyon helyesen utalt ennek szükségességére. És mindenképpen fontos, hogy egységes eljárás rendbeli szabályozást dolgozzunk, például az eljárási jogok minimum szabályozásának esetében már sikerült ilyen megállapodásra justunk. E, nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos a jogharmonizáció. Nagyon nehéz meghúzni a vonalat, a határt, hogy meddig harmonizáljunk, és meddig nem. Itt a különböző elvek és gyakorlatok nem véletlenül határozzák meg az egyes nemzeti igazságügyi rendszerek működését. Itt a büntetőjogi szankciók esetében is fontos kérdések merülnek fel. Itt e, igaz, hogy nem vagyok szakértője a témának, de azért itt nagy kívásokkal kell majd szembenézni, amikor megpróbálunk majd minimális, maximális szankciókat meghatározni uniós szinten mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyobb koherenciára van szükség, és még inkább világosságra kell tennünk azt, hogy hogy fegyelmezetten és következetesen járunk el a büntetőjog esetében, és mindenképpen javítanunk kell az intézmények közötti koordinációt. Amit nem hosszúr elmondott, ezzel egyetértett. Nyilvánvalóan nem kell új, nagy, hatalmas bürokráciás, bürokráciát felépíteni, amely nem biztos, hogy sok eredményt érne el. Én ugyanakkor uh, támogatnám azt az elképzelést, hogy a bizottságon belül egy személy egy biztos feleljen a büntető jogi vetületért a törvényalkotásban. De nem tudom, hogy szükség van-e intézményközi megállapodásra az intézmények között, de mindenképpen szükség lenne a büntetőjogi jogalkotás esetében, hogy valamennyi érintett felett szakértőket bevonjunk a munkába. A nemzeti parlamentek képviselőre is gondolok, a civil szervezetekre, a a a különböző ügyvédi, ügyészi szervezeteket, hogy ők is részt vehessenek a jogalkotási munkánk következményének értékelésében tanácsadással is élhetnének, amikor büntetőjogi jogalkotási tervezetket dolgozunk ki. Ugye már most is számos alkalommal részt veszek el munkában, de még inkább be kellene őket vonni ebbe a munkába, hiszen egy parlamenti képviselő esetében nagyon fontos lenne, hogyha valaki elmondaná neki, hogy hogyan is érdemes törvényalkotást megvalósítani, és ez milyen következményekkel van a nemzeti jogrendszerre, hogy mindenképpen biztos lásson abban a képviselő, hogy milyen hatással jár majd az általa kidolgozott jogalkotási tervezet. És pontosan az igazságügyben dolgozók tudnak e tekintetben tanácsol élni a különböző szakértők, az igazságügyben dolgozók vonhatók be tehát ebbe a munkába és mindenképpen szükség van arra is, hogy az alapvető jogokat minden egyes jogalkotási munkában tiszteletben tartsuk, és szem előtt tartsuk. Az európai elfogadó parancs esetében is ugye ez problémát jelentett, az alapvető jogokat sokkal inkább explicitebbé, explicitebben meg kellene jelenítenünk a vonatkozó jogszabályokban. Ami elég lassan halad előre, az az általunk elfogadott eszközök felülvizsgálata, például az Európai Elfogadó Parancs esetében. Ugye szintén kaptunk tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt arányosan alkalmazni, de például az európai nyomozással tervezett esetében biztosítanunk kell azt, hogy még gyorsabban működjön a felülvizsgálat, tehát a parlament, a bizottság, a tanács ebben határozottabban kell, hogy eljárjon, nem szabad tíz évig várni arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan működött ez a gyakorlatban. Hiszen előbb vagy utóbb mindenképpen tudomást kell szereznünk arról, hogy nem -e újabb igazságtalanságokat teremtünk ezekkel az eszközökkel és ezen kívül mindenképpen szükség van a jobb koordinációra, a következetességre, de nem csak az intézmények között, hanem a szakértőkkel, az igazságügyben dolgozókkal is együtt kell működnünk, és biztosítanunk kell azt, hogy amikor jogalkotásban dolgozunk, akkor a nemzeti jogrendszereket minél kevésbé borítsuk fel, hiszen ezek sok esetben nagyon régóta fennálló rendszerek. Ugyanakkor a létező jogkézagokat fel kell számolnunk, amelyek ugye a határon átnyúló bűncselekményeket elvégzők vég, kihasználhatnak. Úgy gondolom, a Dejan Gorit már a helyes pályára állított bennünket, és nem tudom, nem lehetne a módosítók előterjesztését kicsit kitolni, hiszen jövő hétfő ez számomra nagyon szoros határidő lenne. Kicsit később időpont nekem jobban megfelelne. Bár úgy gondolom, hogy az én módosítóim nem fognak óriási hatással bírni, de örülnék egy később időpontnak. Gracias, presidente. Romero López asszony. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentéstervezet valóban szükséges, mivel a Lisszaboni szerződés eltörölte a harmadik pillért, és a parlament együttdöntési eljárásban vesz részt számos fontos témában. Ezen kívül a határon átnyúló kérdésekben is felmerült már ez a probléma az emberkereskedelemmel kapcsolatban. És ennek a határokon átnyúló bűncselekménynek a büntetésével kapcsolatban. De van még számos olyan téma, amelyek azért nehezek, mert vannak olyan bűncselekmények, amelyekre közigazgatási és büntetőjogi szankciók is vonatkoznak. Például a kibertámadások ilyenek vannak közigazgatási szankciók, amelyek semmilyen problémát nem vetnek fel, de amikor a bűncselekmények valóban súlyosak és büntetőjogi kategóriába tartoznak, akkor a szankciók rendszerében harmonizációra van szükség. Ezt, erre az útra még csak most léptünk rá. És amikor a tanács létrehoz egy munkacsoportot, akkor logikus, hogy azok nem haladnak előre, hiszen a tagállamok azt szeretnék, hogy megmaradjon a szuverenitásuk ezekben a témákban. És egy közös büntető törvénykönyv az országok szuverenitásának rovására menne. De ebben az értelemben a tanácsi munkacsoport nem adott hozzá annyit, amennyire a bizottságnak ebben a pillanatban szüksége lett volna. Ugyanis a probléma nem annyira az, hogy egy biztost kijelöljünk erre a célra, hanem hogy legyen egy munkacsoport, amelyik a Lisszaboni szerződés következményeit átvezeti az ezzel kapcsolatos jogszabályokba. És ők tanulmányoznak azt, hogy mit jelent pontosan a büntetőjogi harmonizáció továbbra is előre kell haladnunk, de ez egy kényes téma, ahogy Latford asszony is jelezte. Másra van szükségünk, mint egy kijelölt személyre, vagy egy kijelölt főigazgatóságra. A harmonizációt kell szem előtt tartanunk. A harmonizáció nem azt jelenti, hogy európai büntető törvénykörre van szükség, ugyanis még nem tartunk itt, nem vagyunk még ilyen helyzetben, de szeretném elmondani, hogy ahogy a meghallgatáson egyes szakértők jelezték, azon a meghallgatáson, amit ebben a témában tartottunk, azt mondták, hogy a célkitűzéseket kell harmonizálni, és az eszközöket, amelyeket az egyes országok bevetnek. Ez inkább egy filozófiai lényeget illető téma, de azt gondolom, hogy a bizottsági munkacsoport előre tudna haladni ebben a vitában, és tájékoztatni tudná a parlamentet, és meg tudná adni nekünk a szükséges érveket, amelyek alapján mi parlamenti képviselők dönteni tudnánk. Ezt a témát most úgy kezeljük, hogy a munkánkban nincsen következetesség. Ugyanis valamennyi téma, amit itt megvitatunk, hatása van Európára. Azt gondolom érdekes lenne, hogy a parlament jogi szolgálata, amely szintén terepet, szerepet játszhat, de szeretnénk, hogyha a bizottság is létre tudna hozni egy munkacsoportot, amely követné ezt a jövőben nagyon fontossá váló témát. Köszönjük! Romero, now. Köszönjük, Romero asszony. Azt gondolom, hogy ha már senki nem akar hozzászólni, ott van Bronx úr, még mindig itt van, akkor öné lesz az utolsó hozzászólás. Death and taxes, I'm always here. Uh, Mr. De Jong explained very honestly. De Jong úr nagyon ékes szólóan elmagyarázta aznak a nehézségét, amivel itt eh, szembesülünk, és eh, valóban ez az eddigi legfüggetlenebb eh, megállapítás, amit egy raportőrtől hallottam. Vannak kulturális, történelmi különbségek óvatosságra intett, illetve új büntetőjogi intézkedések lárpudlár célú, vagy létrehozatának elkerülését javasolta. És mindezekből az lenne számomra a végkövetkeztetés, hogy büntető anyagi jogra, vagy eljárási jogra az EU ne nagyon vetem egyen, bár tudom, hogy az ő pozíciójából ilyen következtetéseket nem fog levonni. Mint ahogy ő és mások is rámutattak, vannak bizonyos olyan társadalomellenes cselekmények, amelyek a határon átnyúló jelleggel történnek, de ehhez nem kell ilyen jellegű szabályozás, hanem egész egyszerűen a kiadó országnak el kell döntenie, hogy mi az a bűncselekmény, és egyébként pedig egy bilaterális megállapodás szükséges. Semmi szükség olyan szervezetekre, mint az Eurojust, vagy európai elfogató parancsokra. Az egész egyszerű kiadatás a megfelelő intézmény, mert régebben a kiadatáshoz ténylegesen kellett bizonyíték, mi mielőtt kiadták az egyént egy másik országnak. Milyen forradalmi ötlet. De gondolom, hogy ehhez a múlthoz nem térünk vissza, ugye? Visszaadom a szót Dejong úrnak, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak. Először is válaszolnék a kérdésekre, amelyeket föltettek nekem. javaslom, hogy a parlament fontolja meg az eljárások kérdését a koherenciával kapcsolatban, és hogy biztosítsuk a parlament kontrollját. Elsősorban olyan eszközökről van szó, amelyekkel a bírósága jogi szolgálatai révén egy fontos szerepet tölt be a koherencia kialakításában. hozzá kell tenni, hogy a jogi szolgálatoknak is megvan a maguk véleménye a konkrét rendelkezésekről, hogyha meg akarunk velük java, vitatni bizonyos javaslatokat. Ez lehetővé tenni azt is, hogy a jogalkotói tevékenységünk minőségét emeljük. Azt gondolom, hogy a jelentést tudnánk még javítani, a, és a büró megvizsgálhatná ezt a javaslatot, és segíthetne minket ebben a szakaszban. A módosítók közül sokat be fogok építeni a szövegbe. Itt tiszteletben kell tartanunk bizonyos terminus technikusokat, ezért lesznek módosítók, amelyeket nem tudok elfogadni, de vannak olyanok, amiket mindenképpen szeretnék bevenni, de ez már a tanács dolga. És hogy van-e vajon szükség megfelelő intézményközi együttműködésre? A bizottsággal aláírtunk egy Memorandum of Understanding-et, tehát együttműködési jegyzőkönyvet, Ezzel én egyetértek, ugyanis a parlamenten belül csak így elindulunk, és nem kellően koordinált a vita. A tanácsban megvannak a, ennek a koordinált módszerei, de a parlamentből mi nem tudjuk megmondani, hogy a mm, tanács hogyan szervezze a munkát. de a bizottsággal már volt hasonló együttműködésünk. Nehezen tudjuk a jelentésbe ezt részletesen beleírni, de igenis lehetséges ez az intézményközi együttműködés. És talán egy ilyen együttműködési jegyzőkönyvet is alá tudnánk írni, ez talán kevésbé fontos, de ami, amiben megegyezünk, azt írásba kellene adni. A biztos kérdése, ezt is sokan említették. Fosz úr azt javasolt, hogy egy új biztosi posztot teremtsünk. Jelenleg ez sokkal több nehézséget támasztana. Ugyanakkor nehezen tudom elfogadni, hogy két, két biztos lenne, aki ezen a, az anyagon dolgozna. Mert ők, nekik nem lenne erre hatáskörük. Itt egy koordinációs többlettel lenne dolgunk, mert hogyha lenne egy biztos, aki a koordinációval és a büntetőjog koherenciájával foglalkozik, akkor ennek a biztosnak a munkája révén megtakarításokat érhetnénk el. És így élvezhetnénk a bizottság jogi szolgáltával való konzultáció előnyeit is. A jogi szolgálatok munkája is mutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés a parlamenten belül is. A biztost interpelálhatja a parlament, és hogyha bizonyos kérdésekben más-más biztosokat kell megkérdeznünk egyes apró kérdésekben, akkor nem egy új funkcióra lenne szükség, hanem egy olyan személyre, aki mindezeket a felelősségeket magára veszi. A bizottság közleményében van szó a konkrét bizonyítékokról is. hogyha nem harmonizáljuk az európai büntetőjogot, akkor az érdekeltek olyan országba vándorolhatnak, ahol a legkisebb szankció várja őket. És hogyha nem tudunk erre az érvelésre eh, reagálni, akkor nehéz lesz ezt megvalósítani. Egyértelműen meg kellett határozni, hogy miért szükséges a közös büntetőjog. Ami a második bekezdésben szerepel, erről mindenki tud beszélni, de először is mindent megfelelően alá kell támasztani. És ezt igen fontosnak tartom. Volt még két-három megjegyzés, amire még reagálnom kell, meg is nézem, hogy mik voltak azok. A tízes bekezdésről már beszéltem. Ledford asszonyra reagálva. Az eljárás jog harmonizációja. Ez egy másik kérdés ezen a jelentésen belül. Természetesen van szükség van bizonyos minimum garanciákra. Ez egy dolog, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ez csak megsokszorozza problémákat ha az eljárás jogot is belevesszük, akkor ott is természetesen garanciákra van szükség. A büntetőjogban pedig más kritériumokat kell figyelembe venni. Remélem, hogy válaszoltam a legfontosabb kérdésekre a jelentéssel kapcsolatban. Én nekem nincsen problémám azzal, hogy néhány nappal elhalasszuk a módosítók benyújtásának határidejét. Önök is remélem a lehető leggyorsabban fognak reagálni, és én is meg fogom tenni a magamét. Az árnyék előadókkal közösen remélem, hogy hamar eredményre tudunk jutni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tehát nem bánná, hogyha március 5-éről hányadikára tolnánk el a módosítók benyújtásának határidejét? Azt hiszem a március 7-i dátumot említették. Ezt az árnyék elődoktól függ. Tehát március 7-e? A titkárság úgy gondolja, hogy az határ a módosítók benyújtását akár 14-ig is elhalasztanák. Ez mindenkinek megfelel? Március 14-e? Azért, hogy a a libe üléseken a szavazást ne kelljen elhalasztani. De Jong úr készítette jelentést, április 12-én fogjuk megszavazni. És március 14-ig lehet benyújtani a módosítókat. Rendben? Akkor köszönöm mindenkinek, azt hiszem, hogy ez, le, ez volt minden, lezárom az ülést.